La séance est reprise, mes chers collègues. Nos rapporteurs. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Itt vannak az előadóink, úgyhogy üdvözlöm is őket. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy szavazással kezdjük, a hagyományokhoz hívem, és szeretnék biztos lenni abban, hogy mindenkinél itt van a szavazókártyája. Ugyan az enyém nincs nálam, de mivel nem szavazhatok, ezért ez nem olyan nagy baj. Kérem, legyen szíves mindenki csendben maradni. Kezdjük a munkát, és a szavazással, úgyhogy fontos. Tehát javaslom, hogy már is térjünk rá a 11. napi rendi pontra, ami nem más, mint az éves jelentés a tanácstól és a parlamenttől, a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól 2009-ben Roberto Galtieri és Nagyesda Nyenszki a két előadónk ebben a témában. Úgyhogy kérdezem tőlük, hogy a szavazás előtt szeretnének-e hozzászólni. Galtieri úr. Nem csak egy szóbeli módosító indítványom lenne, megbeszéltem a társ előadómmal is, Minszki asszonynal. Aggáját fejezi ki amiatt, hogy a Eurojust milyen sokba kerül Afganisztánban, azon kívül, hogy mennyibe kerülnek a katonai jelenlét költségei, Nagyjából ennyi lenne a szóbeli módosító indítás. Très bien, je vous remercie. Elnök, köszönöm szépen. Hogyha nincs ki azt, hogy egyetért ezzel, akkor minden rendben van, más nem akar hozzászólni, akkor minden rendben. Először tehát a szóbeli módosító indítványt bocsátom szavazásra, a két előadó javaslat alapján ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás? Nincs, akkor egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Az így módosított jelentésről szavazunk végszavazás formájában mellette, ellene, egy ellenzi, tartózkodás, nincs tartózkodás. Így a jelentést el is fogadtuk. Gratulálunk a két előadónak. A vélemény alapján az AFET február 1-én fogja elfogadni a jelentést, és a márciusi első plenárison fogunk szavazni róla. Következik a 12-es napi rendi pont. Iváló Kálfin az előadó, a alelnökünk, ez pedig az Európai Unió kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia. Előadónknak adom meg a szót és el szeretném mondani, hogy igen, részletes tárgyalások folytak a különböző frakciók között, és a frakciók megállapodtak abban, hogy globális kompromisszumról szavaznak, amely integrál bizonyos módosítanítványokat, illetve kompromisszumokat az előadó részéről egységként. Ez a szöveg, amely gyakorlatilag a globális kompromisszum végleges formája, önök előtt is található a szavazási, szavazólistával együtt. Ezért mondom, úgyhogy kérem nézzék meg, hogy önöknél van -e ez a dokumentum, ha nem, akkor szóljanak. Az előadó tehát ezt javasolta, most megkérdezem, hogy mit javasol nekünk a szavazásra. Köszönöm, elnök úr! Mint ahogy említette, sikerült megállapodást kötnünk a frakciók között, és köszönetet szeretnék mondani az árnyéki jelentéstevőknek, Kolino Háglund, úrnak és Tüppel asszonynak. Az együttműködést, és örülök neki, hogy sikerült a jövő szempontjából így fontos szövegben megoldást találnunk. És ahogy az elnök úr mondta, blogban állapodtunk meg, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy van egy plusz csillag a Fehér Oroszországni témánál, a 2B-nél, a kettes bekezdés 1-esnél. Ez egy utolsó pillanatban született kompromisszum volt, fel szerettem volna hívni a figyelmüket erre és szeretnék egy szóbeli módosító indítványt benyújtani. A jogi szolgálat javasolta ezt a delegált aktusokkal kapcsolatban. Az 5-ös, 7-es bekezdésnél, az 1-es A bekezdésben, illetve pontban utalunk erre, és a szóbeli módosító indítvány az 5-ös cikkely 1-est érinti, a szó csere A bizottság el fogja fogadni a szöveget az Európai Beruházási Bankkal, és töröljük az iránymutatásokra vonatkozó részt. Ez egy technikai jellegű változtatás, a jogi szolgálat javi, javasolta mindezt, és én belevettem szóbeli módosító indítványként a szövegbe. Köszönöm. Je vous remercie. Köszönöm szépen. Nos tehát, <clears throat> ami az elvet illeti, egyetlen szavazás lesz a kompromisszumról, a globális kompromisszumról, amely tehát figyelembe veszi a frakciók ö, aggájait, illetve az előadó kompromisszumos tervezetét, plusz ezt a technikai szóbeli módosítót, és a csillagos bekezdéseket. Van-e valakinek ellenvetése, hogy blogban szavazzunk? Nem. Akkor blogban szavazunk. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Ketten. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Portász úr, aki úgy tűnik ballábbal keltve. Elfogadtuk tehát a jelentést, vagyis az összes módosító indítvány, tehát úgy tekintjük, hogy kell még egy végszavazás, a jogalkotói állásfoglalásról ki van mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, ugyanaz a helyzet, köszönöm, tökéletes. Jó, akkor tehát mostantól kezdve úgy tekintjük, hogy a szavazást követően és ennek alapján az előadó a az elfogadott szöveget mandátumnak tekinti a tárgyaláshoz a tanácsal. Tekintettel arra, hogy remélhetőleg első vagy második olvasatban gyorsan megegyezünk, nyilván ez a tárgyalások alakulásától függ. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi határozat ö, ö, október 31-én lejár. Hát van még egy kis időnk, de... Voilà. Et, naturellement, le, le... és természetesen az előadó, ahogy eddig is tette, az árnyékjelentés készítőket minden frakcióból bevonja a tárgyalások előkészítésébe. Azt is jelezték nekem, hogy euh, a jogalkotói egyeztetés során megjegyzéseket kell tenni azon rendelkezések vonatkozásában, amelyek a delegált jogi aktusokra vonatkoznak, tehát pontosítani kell majd a jogászoknak azokat a dolgokat, amelyekről majd aztán tájékoztatni kell önöket. Gratulálok az előadónak ehhez a munkához. Nem volt kevés munka ez az árnyék jelentéskészítőkkel együtt, amely lehetővé tette azt, hogy három perc alatt lezárjuk a több hetes munkát. Úgyhogy gratulálunk ehhez. Ezek után Nous pouvons continuer. Folytathatjuk tehát a szavazást? Nem. Jó, rendben. Akkor, ha az előadó készen áll, azt javaslom, hogy térjünk át a Reimer bőgeféle jelentésre, amely a nyolcas pont a napi rendünkön. Tehát. Olyan téma ez, amit mindannyian jól ismerünk, de tekintettel az évvégi utolsó tárgyalásokra, illetve a tanács legutóbbi álláspontjára ö, véglegesítenünk kell a kérdéseket. Előadó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Gondolom, hogy ebben a körben nem kell még egyszer elmondanom, hogy novemberben, decemberben milyen helyzet alakult ki. Kérem egy kicsit legyenek csöndbe, hallgatjuk az előadót. Tehát nem szeret, nem hinném, hogy még egyszer a, meg kell ismételnem a novemberi, decemberi fejleményeknek a ö, karakterizálását. A következő hónapokra vonatkozóan szeretném azért rögzíteni és előre bocsátani, hogy a szerződés és ennek a parlamentnek az ügyrendje szerint, eljárás szabályzata szerint az éves költségvetési eljárásra a Költségvetési Bizottság döntése vonatkozik. Sőt, a több éves pénzügyi keretre és minden egyes intézményközi megállapodásra vonatkozóan is mi vagyunk az illetékesek. Pont. Ez így van. Mindenki, aki mást szeretne, az módosítsa előtte az eljárás szabályzatot, különben vétünk ennek a háznak a szabályai ellen. Az eljárás szabályzatból és a szerződésből adódó egyéb lehetőség, gondolok itt arra, hogy moderáljuk, egyszerűsítsük az eljárásokat, amelyeket helyesen egyébként a többi intézmény is felkarolt. Úgyhogy jegyzőkönyvbe adom ezeket a kijelentéseket. Remélem, hogy ezzel tisztázódott a helyzet. Következő volt a szituáció. A bizottság a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az intézmény megállapítás, megállapodást adaptáljuk, márciusban tavaly előterjesztette, és a Kobó szakbizottságnak egy jelentése alapján szeptemberben alapvetéseket fogalmazott meg. A tárgyalások értelmében decemberig, ugye október és december között nem volt egyszerű feladatunk, hiszen egy mederben tartott tárgyalás sorozat alatt a belga elnökséggel kellett a részleteket kidolgozni. Tudjuk, hogy a tanács még nem volt felkészülve erre. Tacára ennek megpróbáltuk megfogalmazni, és ebben a szakbizottságban megtárgyalni a kiigazításokat, és a belga soros elnökségnek az előzetes munkáját tulajdonképpen egy javaslat koronázta, ez van most a magyar elnökség asztalán. Január 18-ai keltezésű ez. Ebben a tanács a parlament elnökének azt írja, hogy a tanács örülne, amennyiben hozzá tudna járulni a parlament ehhez a javaslathoz, amilyen gyorsan csak lehet tehát a jóváhagyását kérik a parlamentnek. Előre bocsátanám azt is, hogy ebben az összefüggésben a következő hetekben azzal a témával, amit közösen már megvitattunk, és amely a tanács egy, van helyet foglaló tagállamok részéről esetleg majd blokkolás várható, megtárgyaljuk. Ez az ITER témája. Itt a tanács illetve elnézést a bizottság részéről nincs még konkrét javaslat, úgyhogy okos lenne megvárni, hogy milyen lehetséges értelmezések, és itt még nagyon óvatosan fogalmazok, kerülnek ki a következő hetekben a tanács részéről, és milyen következtetéseket fogunk tudni ezekből levonni. Tulajdonképpen most az intézményközi megállapodás és a többéves pénzügyi keretnek a kiigazításáról kell nekünk beszélnünk. Nagyon várom a különböző interpretációkat, értelmezéseket. Azt kell mondanom, hogy lenyűgöző, hogy egy jogi közösség mennyire rugalmas értelmezési lehetőségeket lát egy-egy dokumentumban, amelyeket hát aztán de, utána ki kell vasalni nem is tudom, hogy ez a jogrendszer igazából akkor annak nevezhető-e. No, de hát lépjünk tovább. Új rugalmasságok, új lehetőségek, majd meglátjuk, mi lesz, nem akarok most további részletekbe bocsátkozni. Fontosnak vélem azonban, hogy mielőtt intenzív vitába kezdünk a jóváhagyásunkat illetően, várjuk meg azt is, hogy az elnökök értekezletén mi történik majd. Főleg a tekintetben, hogy a jelenlegi intézményközi megállapodás érvényességét, illetően mik a vélekedések, még meg nem születik az új megállapodás, és annak a tisztázása, hogy ez a jelenleg intézményközi megállapodás a Lisszaboni szerződéssel hogyan is kerül metszedbe, hiszen azért itt lesznek változások a szerződésből adódóan. Nem vagyok jogász, úgyhogy nem vájkálnék itt ezekben a kérdésekben. Tehát meg kell várni, amíg megszületik az új megállapodás, és a kiigazítás megtörténik amennyiben szerződésmódosításokra sor kerül, amelyeknek költségvetési vonzatai vannak, akkor ugye úgy szólt a fáma, hogy az intézményközi megállapodást is ki kell igazítani. A szerződésből ugye tudjuk, hogy miután ez egy elsődleges jogforrás, lesznek változások, amelyek érintik az első és másodlagos jogot is, és ne felejtsük el, hogy az agrárpolitikában is lennének kötelező és nem kötelező kiadások, mert ez is szerepel a, az intézményközi megállapodásban. Azt mondanám, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a döntés, és a teljes tájékoztatás birtokában folytassuk majd február 7-én a részletes vitát legalábbis. Bízom benne, hogy akkor le tudjuk folytatni ezt az eszmecserét. Egyéb iránt érdekesnek tartom, hogy a belga soros elnökség alatt is nagyon érdekes tárgyalási fordulóink voltak. Sajnálatos azonban az, hogy nagyon sok vélekedés, nagyon sok ötlet, kiegészítés tulajdonképpen nem került átvételre. Ez pedig ugye felveti azt a kérdést a következő hetekben, hogy a jóváhagyási eljárás akkor hogyan is alakuljék. A 312 per 5-ös szerződés cikkben szerepel az, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács bármilyen intézkedést foganatosíthat annak érdekében, hogy elfogadásra kerüljön a javaslat. És ugye pontosan ez a része az a dolognak, amely az eddigi tárgyalások során félrecsúszott, és amiért a jövőre is egy kicsit árnyékot vet. Ugye a jogok mellett kötelezettségeket is vállalni kell, és azt hiszem, hogy itt van a kutya elásva. Éppen ez a citált paragrafus bekerült a szerződésre, annak e, kiegyenlítésére, hogy a parlament a több éves pénzügyi keretnél ugye nem kapta meg a társ jogalkotó szerepét, hanem csak a jóváhagyás szerepköre hárul rá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tanács ezt igen komolyan kellene, hogy vegye, és tulajdonképpen a szerződés betőjéhez híven egy olyan eljárásra kellene koncentrálni és abban megállapodni, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeknek eleget tegyenek. Mert különben tulajdonképpen a következő pénzügyi terv vonatkozásában az adott időkereten belül nem is látok lehetőséget. Arra is utalnék, hogy a magyar elnökség javaslata a rugalmassági mechanizmus 0,03%-ban amelyet ugye a háromoldalú egyeztetés alatt megtárgyaltak, de nem kapott támogatást, tehát a felső határokat tekintve 0,03 százalék, illetve ennek kiigazítása, amit pedig a parlamentnek, parlament elnökének írt levelében írtak, ez nem is volt igaz, amiben az szerepelt, hogy a tanács pozitív falóapot tudott kiadni. Hát nem ez volt a, a teljes vélemény a részünkről. Ezt tisztázni kellene, a jogi szolgálatot is meg kellene kérdezni, hogy fog a tanács majd a különböző értelmezési lehetőségektől függetlenül viselkedni, mi lesz a magatartása, hogyha revízióra lesz szükség hogyha itt a rugalmassági eszköz túlmutat majd a felső határon. De hát ezt is részleteiben meg fogjuk ismerni, és akkor tudunk is róla tárgyalni. Elnök úr, nem akarok nagyon hosszan beszélni már, de emlékeztetnék arra, hogy november-december során mit is javasoltunk, és amit nem vettek figyelembe. A rugalmasság növelése például, technikai jellegű és kérdésekről, valamint az Egyeztető Bizottság tagjainak létszámát is illeti. Úgyhogy azt javasolnám, hogy a frakció, és jó lenne, hogyha február 7-ig kihasználnánk az időt arra, hogy a különböző témafelelősökkel és jelentés megfogalmazókkal összeülnénk, és az ütemezésről még beszélnénk. Tulajdonképpen időm van, de a kérdés az inkább az, hogy a különböző módosítókkal hogyan is járjunk el. Mert biztos lesz egy ellenjavaslat, és aztán a trialógusban hát komoly állásponttal kell odaülnünk az asztalhoz. Szerintem ma vitassuk maga, ma ezt először meg, a lehetséges módosítók tekintetében, és aztán, hogyha megvan a jogi szolgálatnak is a vélekedése, hát akkor kicsit biztosabb alapokon lehet folytatni az eszmecserét, mint eddig a következő két hétben. Köszönöm szépen. Bien, merci Reimer. Je crois que c'est une présentation très claire de la situation. Nagyon világos volt a téma bemutatása, és mindannyian tudjuk, hogy hol állunk a csomag kapcsán. Szeretném megerősíteni mindazt, amit eh, Reimer mondott. A jogi szolgálatot hivatalosan megkértem arra, hogy írásbeli véleményt készítsen. Szóban ezt megismételték, és most van még időnk, a jogi szolgálat is elkészítheti, elkészítheti az írásbeli véleményét. Az intézményközi megállapodás máshogy volt hatályban a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt. A jelenlegi szöveg a Lisszaboni szerződésre alapul, illetve a intézmény közi szerződésre 2007 és 2013 között, között. És amennyiben továbbra is érvényben marad az intézmény közi megállapodásra vonatkozó szöveg 2013-ig, tisztázni kell azt, hogy az Európai Parlamentnek milyen konkrét jogi eszközei vannak arra, hogy ezt az interpretációt a tanácssal szemben is alkalmazza, tehát hogy politikai és jogi előnyöket is kovácsolhasson ebből. Megvárjuk tehát a jogi szolgálat véleményét a két témával kapcsolatban, és utána politikai vitát folytathatunk a follow-upról. Köszönöm szépen, elnök úr! Bőge úr jól összefoglalta a jelenlegi helyzetet. Valóban nem sürket bennünket az idő. A tövéves pénzügyi keret, illetve az intézményközi megállapodás kapcsán kértünk a jogi szolgálattól egy szakvéleményt, a jogi szolgálatnak pedig ellenőriznie kell azt, hogy továbbra is érvényben van-e korábbi formájában az intézményközi megállapodás. Természetesen attól is függ a két szöveg, hogy ki készíti őket. Várjuk meg a jogi szolgálat véleményét, de azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek már most tudnia kell azt, hogy milyen stratégiát fog alkalmazni, illetve milyen döntéseket szeretne hozni. Hogyha visszatekintünk egy évvel, akkor kiderül, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az intézmény közi megállapodást ki kell igazítani a több éves pénzügyi keretnek megfelelően. Sajnos nem kapcsolta ki a hozzászóló mobiltelefonját, és ez nagyon zavarja a tolmácsokat. Még mindig nem kapcsolták ki a mobiltelefont, nem halljuk a hozzászólót. Bueno, vuelvo a repetir. Entra en vigor el tratado. Megismétlem. A Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és természetesen igazodnunk kell ehhez egy új több éves pénzügyi kerettel és egy új intézményközi megállapodással. Éppen ezért készítette el a bizottság ezt az anyagot semleges módon, és az Európai Parlament is igazodhat ehhez. Mi történik akkor, ha a tanács úgy dönt, hogy ezt most kell kiigazítanunk? Véleményem szerint ez elfogadhatatlan, és nekünk is van ellenjavaslatunk. Ha ők is szeretnének módosító indítványokat, akkor mi is szeretnénk ilyeneket és elmondtuk azt a mandátum, korábbi mandátum alatt is már azt, hogy több rugalmasságra van szükségünk. Meg kell várnunk a véleményt, a jogi szolgálat véleményét, de a tanácsnak el kell mondanunk azt, hogy ezt a javaslatot nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Egyértelműsítenünk kell azt, hogy nem fogadjuk el a javaslatot. Hát vagy a bizottsági javaslatot fogadjuk el, Ez pusztán egy kiigazítás. A második lehetséges verzió, hogy tárgyalásokat folytatunk, nekünk is van egy javaslatunk, és Bőge úr emlékeztetett arra, hogy több rugalmasságot szeretnénk. Már szeptember óta kérjük ezt, és szeretnénk egy rugalmassági eszközt is. A rugalmasságról szóló vitára összpontosítottunk, de ez nem csak az imént említett pontokat érinti. Van egy további nagyon fontos pont is, és a tárgyalások tükrében a megállapodás értelmében a tanács és a parlament között oda kell figyelni arra, hogy mi történik akkor, ha nem születik megállapodás a következő pénzügyi perspektívát illetően, illetve a jelenlegit hogyan fogják meghosszabbítani. Ez a lehetőség nem kizárt, Éppen ezért óvatosaknak kell lennünk. A bizottság készített egy írásbeli anyagot arról, hogy az előző figyelembe vételével, a kiigazításokkal együtt meghosszabbítják a pénzügyi perspektívát, és a tanács a 9-es cikket készítette el, és hivatkozott a Lisszaboni Szerződés 312-es cikkeljére, ha jól emlékszem ugyanaz a reláció, de azt gondolom, hogy mindez egy másik célral egészült ki. Nekem a bizottsági javaslat jobban tetszik. A rugalmasságra ugyanez vonatkozik, itt is készíthetünk javaslatot. Összegezve tehát várjuk meg a jogi szolgálat véleményét, de azt gondolom, hogy a saját véleményünket is alakítsuk ki, függetlenül a jogi szolgálat véleményétől. És amint megvan a vélemény, elkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Köszönöm. Elga. Köszönöm szépen, Helga. Ja, vielen Dank an Reimer. Köszönöm szépen Reimernek ezt a bemutatást. Én is úgy gondolom, hogy ami az intézményi érdekeket illeti, parlamentként nagyon eltökéltnek kell, hogy legyünk, mert azért nem csak valami kis horderejű dologról van itt szó, hanem egy nagyon fontos politikai súlyt képviselő ügyről. És ezt az érdeket tartsuk is fent. Úgyhogy nagyon helyes, hogy a jogi szolgálattól megkapjuk ezt a véleményt, ezt a szakvéleményt, és ahogyan Reimer el is mondta, nagyon meg kell fontolnunk, hogy hogy lépünk, mert ha nem lesz megállapodás, az intézmény közi megállapodásról, az újról, akkor tudnunk kell, hogy mit lépjünk. Ugye volt már hasonló példánk, hasonló esetünk, és minél jobban ismerjük a különböző opciókat, a különböző opciókat, és tudjuk, hogy mi forog kockán, és megfogalmazzuk, hogy hol leszünk kemény vonalasok, és hát ez a kérdés most a szakbizottságunk számára, akkor járunk jó úton. Tehát ne hagyjuk, hogy itt törpévé kicsinyítsenek bennünket. Van tárgyalási pozíciónk, és szerintem készüljünk föl a kemény tárgyalásra. Ami a saját jogainkat és érdekeinket illeti, szerintem ne hagyjuk magunkat sarokba szorítani, és merjünk nagyok lenni. Merci, Elga. Monsieur Godmanis. Köszönöm szépen, Helga. Godmanis úr. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne. Römer kollégához, Röher bőge kollégához. Egyáltalán nem könnyű megérteni ezt az egészet. Úgyhogy ezért szeretnék két kérdést feltenni. Először is. Mielőtt még a 2011-es költségvetést elfogadtuk volna, a bizottság javaslattal élt, hogy a which was not acceptable for us az intézményközi megállapodást változtassuk meg. De ezt nem fogadtuk el. Végül aztán megvolt a költségvetés, de a régi intézményközi megállapodással. Aztán arról volt szó, hogy a bírósághoz fordulunk, mert ez nem felel meg a Lisszaboni elveknek. Aztán nem tudom, hogy a tanács vagy a bizottság mondta, hogy az intézményközi megalapodás megváltoztatása nélkül ezt nem lehet. Ez tényleg így van? Mert a gond az, hogy a, az előzetes jóváhagyásunk nélkül, ez van a Lisszaboni szerződésben, nem lehet elfogadni a több éves költségvetést. A második kérdés a tegnapi megbeszéltekre vonatkozik. A bizottsági javaslatról beszéltünk az ITÁ-ról. Az ITER-ről. Arról volt szó, hogy korlátozott mértékben ö, módosítanák az intézményközi megállapodást, de ez nem volt világos, hogy ez mégis mit jelent. Mert hogyha tényleg abból akarják finanszírozni az itert, ami a kettes fejezetben van, de hát ez egyáltalán nem világos, mert most már elfogadtuk a költségvetést, és hogyha ezt kell tennünk, akkor a fennmaradó eljárás értelmében a tanácsnak is és a parlamentnek is el kell fogadni ezt, legalábbis én úgy értem. A kérdés tehát az, mit jelent ez a korlátozott módosítás, korrekció a az intézményközi megállapodásban, végül is a bíróság elé kerülünk, vagy sem? Tehát e- erről a két dologról szeretném a véleményét hallani. Köszönöm. Bien, merci. Je crois que Reimer... Köszönöm szépen. Szerintem Reimer tökéletesen meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Parancsoljon előadó úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Hát először is Köszönöm szépen a kommentárokat, a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy először is megvárjuk a jogi szolgálattól a szakvéleményt, nem sietünk. Ezt követően pedig vitát folytatunk a módosítókról, amelyekről már eddig is eszmét cseréltünk, és azért készüljünk fel arra, hogy lesznek új módosítók is az intézmény közi megállapodásból adódóan, amelyekre még nem készültünk fel, amelyek újak lesznek, de hát ez meghatározza a helyzetünket. Ugye a szerződésből teljesen egyértelmű, hogy mi következik, hogyha nem tudunk megállapodni egy több éves pénzügyi keretről, ami legalább ugye 5 évig tart a szerződés értelmében, és eddig az mindeddig a legutolsó pénztá- költségvetésnek a felső határai az irányadóak. És pontosan itt van a trükk. Mert nem tudom, hogy az utolsó levélben öt vagy hatodik levél volt ez, amiben a bizottságot felszólítottuk, hogy a 2011-es évre vonatkozó felső határral mi is legyen, minek tekintsük. Itt ugye egy százalékos határól volt szó, de a levélben az szerepelt, hogy a következő pénzügyi keret nem mehet a kötelezettségvállalások fölé, amelyek a 2013-as évre voltak előirányozva. Az állam és kormányfők leveleiben, ha jól emlékszem, ez szerepelt. Ugyanakkor az, az indexálás, az inflációs indexálás alacsonyabb legyen, mint a mai megállapodásban. Tehát van egy technikai kiigazítás, amelyel a növekedési rátákat egy pénzügyi kereten belül gyakorlatilag felezik, hogyha a levél alapján járunk el. Úgyhogy ez a kontextus. Tehát nagyon trükkös itt a megfogalmazás. 2013 az irányadó felső határ kész, úgyhogy nincs is már fegyver a kezükben, a kezünkben, Úgyhogy úgy tűnik, hogy meg kell állnunk ennél a felső határnál, és addig kell tárgyalnunk, amíg nem jutunk jó eredményre. De amit Aida elmondott, hogy akkor a jelenlegi intézményközi megállapodás milyen eh, módon eh, áll kapcsolatban azzal a helyzettel, hogyha nincs megállapodás 2014-től. Melyik elemek maradnak érvényben, mindaddig, amíg meg nem születik az új intézményközi megállapodás, itt például az inflációs indexálásra gondolok. Nem azt akarom mondani, hogy egyfajta vészforgatókönyvünk is legyen, mert nyilván túléljük azt is, hogyha nem a legjobb eredményre jutunk, de az helyzetre fel kell készülni, ez lenne a legfontosabb a mi részünkről. Hát Otmanis úrnak azt tudom mondani, hogy azért ne bonyolítsuk jobban túl a dolgokat, mint amennyire bonyolultak egyébként is azok. Az ITER-re vonatkozóan azt tudom mondani, hogy vannak már vélekedések, olyan megfontolások, hogy a 2010-es év forrásait, amelyet hát sokan úgy gondolnak, hogy eltékozoltunk, mégis felhasználhassuk egy olyan módon, hogy a költségvetési jogra vonatkozó előírásokat egy kicsit rugalmasabban értelmezzük. Emlékeztetnék arra, hogy a recovery tervel, a recovery plannel kapcsolatban is volt már egy hasonló helyzetünk. Ugyanez a kérdés felvetés, hogy át tudunk-e ütemezni pénzeket, a többi intézmény által nagyon keményen visszautasítást kapott ezért tettem ezt az előzetes felvezetőt, hogy az Európai Unió jogrendszerében hogyan is bánunk a joggal, és hogy miért van az, hogy különböző interpretációs lehetőségek merülnek föl, mert szerintem ez nem, nem megy. De mondom, nézzük meg, hogy mit tesznek le az asztalra, interpretációként és hogyha megvan a kellő rugalmasság, akkor felmerül az is, hogy ez hosszú távon a parlament vonatkozásában és az éves költségvetés eljárás tekintetében mit jelent. Nője a rugalmasság, amely jelenleg nincs meg. Úgyhogy én azt mondanám, hogy várjunk, hogy a jogi szolgálattól a a tanácsjogi szolgálatától, a tanácstól milyen tájékoztatás jön irányunkba, és pontosan nézzük meg, hogy ez mit is jelent mindez az ITER tekintetében és a költségvetési eljárások jövőbeni alakulása tekintetében is nagyon fontos. Nem merülnék most jobban el a részletekben, szerintem nehéz tárgyalások elé nézünk, új témák is felvetődnek, és ezek között szerepel majd a rugalmasság is, valamint a költségvetés évenkéntiségét is lehet, hogy új kontextusba kell helyeznünk. Ami most itt a számokat illeti, az iter és a kettes fejezetre vonatkozóan nem akarok részletekbe menni, de azt elmondanám, hogyha ugyanaz lesz a helyzet és a trend, mint amit az agrárpiacokon most látunk, és egy új food facility ö, igénye fölmerül, ez nagyon hamar itt lesz ez a pillanat. Hiszen azért azt látjuk, hogy az árstruktúrák bizonyos szektorokban nagyon gyorsan változnak. A kérdés az, hogy ez meddig mehet el. Különlege, különös, különböző módon értékelik ezt, vannak akik beszállnak spekulásként, mások nem, és aztán tudjuk, hogy a bizottság is nyilatkozatot tett, egy elemzést tett közzé, ezt nagyon különbözőképpen értékelik, de például a kakaó kapcsán is látjuk, hogy mi lesz a trend, hiszen mire Európába elér egy-egy ilyen termék, az 14-15 kézen megy keresztül. És a nyersanyagok vonatkozásában ugye a, a kereskedelem nagyon sokszor úgy történik, hogy nem is mozdul el a termék arra a helyről, ahol kereskedő között kezet cserél. Ez a, az exponenciális növekedés elvezett oda, hogy a 2007-es vita megint fellángolt, amit igazából nem zártunk le, és ez ide ö, olyan terület, ahová ide sorolható a fejlesztési politika, az élelmezés politika, Görenc jelentésre utalnék ebben a vonatkozásban, itt különböző projektek folytatása merült föl, Úgyhogy ez mind-mind olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, mert a nemzetközi szervezetekkel ö, kapcsolatban is azt gondolom, hogy ezek olyan volumenű kérdések, amelyek megtárgyalandók. Úgyhogy ezek új pénzügyi kihívások, amelyeket, amelyekkel nekünk is konfrontálódnunk kell a jövőben. Erre föl kell készülni. Kotmanis képviselőtársamnak a kérdéseire nem tudok most kielégítő választ adni. Meg kell várnunk, hogy a jövő elkövetkezendő hetekben eh, milyen tájékoztatást kapunk, ezekből körvonalozódnak majd az új alternatívák a tárgyalásra, de azt gondolom, hogy most túl korai lenne nagyon pozitív értékelést adni. A bizottságnak és a tanácsnak kell most először lépnie, mi pedig azzal tudunk foglalkozni, amit az asztalunkra bocsátottak és aztán a Költségvetési Bizottság eh, egy ellenjavaslatot tehet, majd pedig ugye következnek a következő tárgyalások. Lehet, hogy a bizottság inkább nyomás alatt van, mint mi a következő hónapokban. Köszönöm. Merci, euh, cher Köszönöm szépen, kedves Reimer. Úgyhogy most már minden világos, a jogi szolgálat tanulmányára van szükségünk, hogy megítélhessük, hogy acélból van-e a kardunk, vagy csak papírból, és azért is, hogy ezen túl, a jelenlegi helyzeten túl megítélhessük, hogy az idő nekünk dolgozik-e, vagy ellenünk. De hát azt gondolom, hogy ennél tovább, mint ahogy ezt az előadók is jelezte, nem tudunk lépni a mai napon, úgyhogy majd a következő ülésen visszatérünk erre a vitára, amikor már kezünkben a szükséges alapinformáció. Azt javaslom tehát, hogy akkor térjünk át a 16-os napirendi pontunkra. Ez az utolsó, amiről szavaznunk kell, Mielőtt Sullivan igazgató urat hallgatnánk meg, akit ezennel üdvözölni szeretnénk, és meghallgatnánk a 17-es pontról az ingatlan politikát, a külügyi szolgálat ingatlanairól vonatkozóan. Na most, ami a 16-os pontot illeti, Szidoniának nincs javaslata, ha jól tudom, vagy igen? Tessék, Szidonia. There is one transfer that... Létezik egy olyan transfer, amely elért a szakbizottsághoz. De én nem javaslom, hogy ezt fogadjuk el. A képviselők sem kapták meg ezt mind, és sürgőségről sincsen szó, tehát jó lenne, ha a következő szakbizottsági ülésen vitatnánk meg ezt a pontot. Jó, tehát akkor így döntöttünk. Ezzel szemben Helga uh, akar valamit mondani. ahogy lezárja a személyes csevegést Gödmányi szúrral, Jaj, e, de hogy akarnám zavarni. De most Helgának kell elmondani nekünk, hogy mi a helyzet a számba vagy a székkel. Tessék, Helga. Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. So, um, on the transfer, um, I speak... Ami az átcsoportosítást illeti, és németre váltok. A számvevőszék a tízes um, fejezetben nem várt um, feladatokat kell megoldania, három számvevőszékét akott uh, helyettesíteni kell, és ez költségeket generált a költözések miatt. Ezeket a költségeket nem lehetett előre látni a számvevőszék szerint a 2011-es költségvetés kialakításakor. Éppen ezért a számvevőszék azt javasolja, hogy 4180 eurót szálljon a nem széki e, tagok esetében, és összesen 16 ezer eurót szánnak utazásra, több mint 100 ezer eurót e, resettlement e, allowances-ra, és 264 ezer eurót átmeneti juttatásként. Én nem látok ezzel kapcsolatban problémákat, Hogyha a kollégáknak vannak még kérdéseik a részleteket illetően, és amennyiben itt van a számbevőszék képviselője, kérem, hogy ezeket válaszolja meg. Én nem látok jelentősebb problémákat, amennyiben azonban vannak kérdések, ezeket szívesen megválaszolom. Uh, Monsieur Portes. Köszönöm, Helga. Portes úr. Estou mais tranquilo em não serem milhões, serem milhares. Köszönöm, javult a hangulatom időközben. A számvevőszék három tagja 144 ezer euró az utazásokra, ezt egy kicsit nem találom elég részletesnek, és szívesen hallanék többet. Jelentéstevő asszony, illetve előtte Verteman asszony szeretne kérdést feltenni. Ha van itt valaki, aki a számbevőszéket képviseli, akkor megadom neki a szót. Nincsen, akkor Vertman asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem a removal kiadásoknál. 20 ezer euró esik egy emberre, egy számbevőszéki tagra. Nem tudom, hogy mennyi költséget von maga után a költözés, de a jelenlegi összeg, összeget túl soknak találom. Ha tudnak többet ezekről a költségekről, akkor kérem a számbevőszéket, hogy világosítson fel bennünket. A 20 ezer euró személyenként a költözésnél miből áll össze, és szeretnék anyagot is ezzel kapcsolatban, azért, hogy megnézhessük a részleteket illetve ezeknek a kiadásoknak a módosítását és mérlegelhessük személyekre bontva. Köszönöm. Köszönöm szépen, vódul. Köszönöm, elnök úr. Eredetileg én is azt gondoltam, hogy ez rengeteg pénz három számvevőszéki tag esetében, éppen ezért szeretnénk magyarázatot, de a jelentés azt is mondja, hogy a 12-es fejezetben nincsen elég marzs, és további kiigazításokra lehet szükség később. Hát, hogyha a számbevőszék tagjai, illetve a e, jelentéstevő el tudná magyarázni, hogy milyen további költségek várhatóak még az év során. Köszönöm. Van-e valaki, aki a számbevőszéket e, e, képviseli? nem volt elég pénzük, hogy ide utazzanak. Helga, akkor válaszolnál? Helga, válaszolnál akkor ezekre a kérdésekre? Köszönöm, elnök úr. Az utazási költségekkel kell kezdem. 16 ezer euróról van szó utazási költségként, nem arról az összegről, amit Portás úr említett. Nekik a helyszínen kell dolgokat megnézniük, tehát nem tudunk mit felvetni ez ellen, és hogyha azt szeretnénk, hogyha jó monitoring tevékenységet végezzenek, akkor esélyt kell adni arra, hogy elutazhassanak. Ami a költözési költségeket illeti, ezzel nem tudok további részletekkel szolgálni, abból indultam ki, hogy a számvevőszék itt lesz, éppen ezért a következő alkalomra kell ezt áttennünk, és addig további információkat beszereznünk. Sajnálom, nem tudok részletekkel ma szolgálni, a következő alkalommal igyekszem. Köszönöm. Très bien, je vous remercie. Köszönöm szépen. Ez egy okos javaslat volt beszerezzük addig a szükséges információkat, és köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Áttérünk ennek a szülésnek a nagy témájára. Jé, la maison de vacances de Monsieur Sullivan. <laughs> voilà. Bien, alors, euh, nous, nous sommes heureux de vous revoir parmi... Örömmel üdvözöljük igazgató úr, fontos ö, pozíciójában itt körünkben, és ö, Monika Olmájernek adom meg a szót, aki az előadónk, és aki már elénk vázolta azt a problematikát, amely a külszolgálat épületeit illeti, és aki most már pontosíthatja a helyzetet. Nyilván további információkkal, amiket Szaliven úr majd ad nekünk. Kedves Monika, már is megadom a szót. Lieber Herr Kedves elnök úr, Tisztes, tisztelt főigazgató úr, bevallom, hogy én inkább foglalkoznék Sullivan úr nyaralójával, mint az itteni témával. Ez sokkal egyszerűbb lenne, mint az anyag, amivel foglalkoznom kell. Rengeteg munkát vont ez maga után, és amikor egy új intézmény jön létre, és két már meglévő, a bizottság és a tanács illetékes ezért, akkor el tudják képzelni, hogy micsoda bonyodalmakkal jár mindez a három intézmény között. Heterogén információk érkeztek a három intézménytől, ezek nem voltak összhangban egymással, azért, és ezért döntöttünk úgy, heteken keresztül Sullivan úrral, hogy összevonjuk a dolgokat. A bizottság is segítette a munkánkat, a tanácsban nem volt egyszerű mindig a dolog. A szám stimmelhet, de egy százszázalékos biztonsággal ezt nem tudom állítani. Nem könnyű ez az anyag. Egy olyan épületről van szó, amely az Európai Külügyi Szolgálat tulajdonában van, és a bérlethez szükség van tőkére, hat épület egységről van szó, ezeket folyosók kötik össze, és a hat épület közül az egyik ben van az EPSO, éppen ezért ők kikerültek mindebből. Schumannon van ez az épület, és a tulajdonos, micsoda meglepetés az AXA, éppen ezért alakították ki az épületet úgy, hogy mindenképpen megfeleljen a bizottság igényeinek. Hát ezek olyan véletlenszerű dolgok, amelyek nem biztos, hogy feltűnnek első látra, látásra. 2009-ben kapta meg az AXA, az eredeti tulajdonos, és mérete 150 és 200 e, négyzetméter között van. Öt épület esetében ez nagyon kicsi, és nem felel meg a bizottság és a tanács igényeinek. Ha egy épület lenne ekkora, akkor ez rendben lenne. 46 ezer négyzetméter, az egyiknek a felülete, és az azbesztel kapcsolatban nincsenek problémák. Kicsit részletesebben kell erről beszámolnom, hiszen a szakbizottságnak döntést kell hoznia erről. Az ERD eh, speciális igényeket jelzett. Az első az volt, hogy szeretnének a bizottság és a tanács közelében lenni. Ezt értem. Azt is szeretnék, hogyha a személyzetet össze lehetne vonni. Én ezt jónak tartom. Nem könnyű az Európai Külügyi Szolgálat munkája, hogyha a személyzet eh, szétszóródik. Az Európai Külügyi Szolgálat eh, szempontjából nincs más olyan épület, amely megfelelne a környezetnek. és más lehetőségeket eddig nem vizsgáltak meg. Huszonhárom évig tartana ez a bérleti szerződés, nem tartalmaz külön záradékot és vételi lehetőségre vonatkozó záradékot sem, azért mert az AXA megtagadja a megvásárlási opciót, illetve nem tervezik azt sem, hogy lebontják az épületet. És hogyha ilyen záradék került volna a szerződésbe, akkor még többe kerülne a bérleti díj. 2010. decemberétől szerették volna ezt a szerződést megkezdeni, mi is megvizsgáltuk ezt. 2011 ősze, illetve az év vége most az időpont, és a haszonbérleti szerződéssel megtakarítunk különböző illetékeket. És a haszonbérletnél természetesen magasabbak a karbantartási költségek, mint a vételi szerződésnél. Milyen a mostani helyzet? Az Európai külügyi szolgálatba csoportos, átcsoportosított személyzet egy része a bizottság és a tanács épületeiben dolgozik egyenlőre, és a személyzet egy része az ERD épületében van. Ami a négyzetmétereket illeti, nem volt konzisztens az információ, egymásnak ellentmondó adatok szerepeltek. Az árnyék jelentéstevők is megkapták az adatokat. 38 ezer négyzetmétert jelöltek meg, amely felszabadulna és 49 eh, ezer négyzetméternek kéne lennie mindennek. Hát 48 ezer négyzetméter szerepelt a bizottság anyagában, és 10 ezer négyzetméter eh, szerepelt később ebben. A tényleges eh, méretek esetében a bizottság azt szeretné, hogyha 49 ezerből 18 ezer szerepelne a Froasszári eh, épületben, és 2011-ben ezt feladnák. Tehát az újonnan hozzá szerzett területeket kompenzálnák. A tovább hasznosított rész 31 ezer négyzetméter, és a bizottság 14 ezret jelölt meg, a, bizot, a tanács pedig 12 ezret, az ERD pedig 5 ezret. Nincsenek pontosabb adatok azzal kapcsolatban, hogy mennyire van ezekből szükség, a bizottság plusz igényeket is jelzett, mert a bizottságon belül nagyon kicsik azok a területek, illetve irodák, amelyeket a munkatársak használhatnak. A tanács jelezte azt, hogy a bővítés miatt Horvátország kapcsán szintén irodákra lesz szüksége. hiszen nem tudnak embereket felvenni, hogyha nem lesz több irodájuk. Nekem vannak ezzel kapcsolatban uh, uh, problémáim, megnéztem ezeket a számokat, a Justus Lipsius adatait kiszámítottam, és itt rengeteg hely van. Ezek sokkal magasabbak, mint minden más. Éppen ezért a véleményemben rögzítettem azt, hogy ha a szakbizottság nagyon pontos adatokat kapna arról, hogy mi fog történni ezekkel a helyiségekkel. A Capital épületben meglévő helyzet kapcsán a tanácsban 53 négyzetméter jut egy személyre, a bizottságnál 37-38 négyzetméter ez. Hát nem mondhatjuk azt, hogy a tanácsban túlságosan kicsik az irodák. Ami aggaszt, miután egyértelműbben több személyzetet fognak átcsoportosítani, 49 ezer négyzetméter terület szabadul fel, 100, ez, tehát 1450 ember kerül elhelyezésre a Capital épületben, ezt még rögzíteni fogják, hogy ki miért eh, hova távozik, és éppen ezért felteszem az első kérdést. Nem tudom, nem hiszem, hogy ezt az 1450 embert el lehet helyezni. Ez pedig problémát fog okozni. Úgy hallottam, hogy nagy területű irodákat fognak eh, kialakítani, ezt azért eh, említettem meg, mert eh, nem bizonyult mindez jó gyakorlatnak. Természetesen néhány embert el lehet helyezni egy időben, de ami az egy légterű irodák kialakítását eh, illeti, én ezt nem támogatom. Kiderült az, hogy az itt dolgozók sokkal rosszabb munkát végeznek, és ezt már bebizonyosult az eddigiekből is. Tehát nagyon fontos, hogy a tervezésben realistáknak kell lennünk. Tehát nem lehet összevonni a személyzetet, mindig az IRD-nek e is vannak igényei, konferencia termekre, biztonsági helyiségekre, sajtóközpontra is szüksége van. Nem lehet normál irodaként kialakítani ezeket, és nem luxusigényekről van szó, hanem a feladatok miatt kell ezt így kialakítani. Ami a Capitol épületet illeti, itt van még egy eh, aggasztó pont. A fő, az öt épületem belül a pincében van még egy étterem, egy fitness stúdió, csokoládébolt, fodrász, és ezek az üzlethelységek külön vészkiárattal rendelkeznek, de a parkolóházhoz hozzáférnek szintén. És mindez jelentős biztonsági eh, kérdéseket vet fel. A bizottság és az IRD e ezeket eh, már megvitatta, és egyenlőre nem léteznek megfelelő biztonsági koncepcióval. Az IRD e abból indul ki, hogy az étterem, a szupermarket ellenére megkapja az épületet. Őszinte leszek, fenntartom a kétségeimet, ezeknek hangot is szeretnék adni, és ez ellentmond annak, amiről az IRD meg van győződve. A brit nagykövetség is rendelkezik étteremmel a pincében, és éppen ezért eh, nem tud eleget tenni ez a helyiség a megfelelő biztonsági feltételeknek. Ami a költségeket illeti, ezek évente azt kell, hogy jelentsék, hogy 12,5 millió ez az összeg, az irodahelyiségeknél 46 ezer négyzetméterről van szó, pénzben kifejezve, évente 245 euróba kerül négyzetméterenként évente. Itt mi adjuk meg a piaci árat. A piaci ár ezen a részen mindig is magas, hiszen nagyon sok lobbyista is itt van, mert hát a piaci árak nagyon magasak. Hát ez az összeg a 245 euró per négyzetméter per év megfelel a piaci áraknak. 11,3 millió, ez euróban kifejezve, 30 négyzetméter az irodai helyiségek átlagos mérete, és ez 249 ezer eurót tesz ki évente. Van még egy irattár, és 550 ezer eurót tesz ki ez évente. A következő problémám a parkolókra vonatkozik. 1450 munkatárs eletében, beleértve a főt képviselő asszonyt, azt jelenti, hogy 270 parkoló van. Én nem találom ezt túl dimenzionáltnak. Még e, Trüppel asszony e, elképzelései szerint sem nevezhető ez a 270 parkolóhely túl dimenzionáltnak. És egyetérthet Trüppel asszony azzal, hogy itt kevesebb parkoló van, mint átlagosan lennie kéne. 25 hónap a bérleti e, időszak, hiszen hogyha van egy köztes időszak, ahol építkezni kell, a helységeket kialakítani, és e, bizottsági épületeknél lesz szokványos, hogyha ezt az ERD-re tesszük át, a második főbejárat, biztonsági intézkedések, stb. Több konferencia épület, fogadóhelyiség, konferencia helységek a fő tisztviselő asszony számára, akkor ez nem ugyanaz, mint hogyha normál bizottsági helységről lenne szó. Elmondtam, hogy művész, ilyen kreatívnak tartom az eddigi véleményt, hiszen költség szempontjából nem semlegesnek nevezhető mindez, tehát nem költségsemleges. És hogyha őszinték vagyunk, akkor nem is ebből indultunk ki. A fitting out problémát jelent, hiszen nem tudjuk elmondani azt, hogy mit is jelent pontosan a megfelelő kialakítás, ennek milyen a költségei vannak, tehát a rendezésnek milyen költségei vannak. Az Axánál a 23 év esetében 261 milliót jelent, beleértve a berendezést és ennek költségeit 20 millióra becsülték, de a költségek itt még változhatnak, és az axával ezt terveztük is. Abból indulunk ki, miután egy nagyjáboli méretet rögzítettünk, ez egy megfelelő méret lehet. Hiszen korábban is épültek már olyan épületek, amelyeknek eh, bizonyos szempontoknak eleget kellett tenniük. A biztonsági szintet még nem állapították meg, és ennek költségeit sem. 3,3 millió volt az első, első becslés, én ezt megkérdőjeleztem, és megkértem a bizottságot arra, hogy a kibővített biztonsági költségeket is tervezzék bele. A bizottság egy kiegészítő levélben már eleve a 3,3 millióból indult ki, és megadta azt, hogy valószínűleg több költség is lesz még. Az új adatok 8,5 milliónának állnak, maximum 8,5 milliónál, én ezt nem nagyon hiszem el, de ezt az adatot adták meg azok az összegek, amelyeket megadtak, nagyon fontos, hogy ezeket konkrétan rögzítsük és írjuk bele azt, hogy amennyiben változnak ezek az összegek, mi történnek. Tehát, hogy egyértelmű növekedés történik, egyértelmű változás, akkor a költségvetési szakbizottságot informálni kell, és egy új értékelést kell készíteni. Die, es Összességében azt kell mondanom, hogy nem volt tenderkiírás, nem volt közbeszerzési pályázat. A bizottság vizsgálta, hogy van-e a régióban hasonló és a kritériumnak megfelelő épület. Tulajdonképpen csak a Capitol épülete jöhetett szóba. Aztán volt egy tárgyalás anélkül, hogy ezt nyilvánosá nyilvánították volna. Nyilván nem akarok itt az ügyvédje lenni, tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, egy nagyon nehéz kérdés, mivel az EID ezt az alternatívát egyszerűen csak elutasítja, nyilván megvannak az emögött meghúzódó okok, Nekünk azonban itt szakbizottságként és nekem jelentés tevőnek is az a feladatom, hogy elgondolkozzak, hogy milyen praktikus megállapodások, milyen lehetőségek adódnának. A bizottság elnökének korábbi főhadiszállása, Brédel 1 és 2, mely közül az utóbbi tulajdonképpen egy irodaház, úgyhogy ez megfelelne az összes iroda elhelyezésére. A Bradle 1 pedig ö, konferencia és tárgyaló termekkel rendelkező épület. Nem szép az épület, és a Bradle 1 és 2 nem is lesz szebb. Vannak sokkal szebb külcsínyű épületek, a Brédel 1 egyébként felújították, úgyhogy ez a kicsit csinosabb. A Brédel 2 vonatkozásában azt mondhatnám, hogy hát szépség tekintetében hagy még némi kívánivalót maga után. A Brédel 1 és 2 szempontjából, tehát a renoválás és a változtatások, átépítések felmerülnének, de egyébként ez egyébként is esedékesé válik, mert ez a sajátunk, ez egy EU saját ö, épület, tehát nyilván az átépítésre kell pénzt szánni, ha nem is az összes forrást, negy részét igen. A Capital épületnél ez is fontos tárgyát és vitát képezte, amikor felmerült egyáltalán ez az épület. sokan azt mondják, hogy nem eléggé presztízs képes ez az épület, az átépítési költségek is nagyon magasak, a Capital épület esetében, ezt azért nekem is el kell mondanom, de nyilván a szakértők fogják tudni majd ezt igazából megbecsülni, és itt majd látni is kell a számításokat. Arról nem beszélve, hogy ezek mind-mind olyan indokok, mind a költség, mind az átépítés vonatkozásában, még utána késleltethetnék az esetleges átköltözést. Persze én a magam részéről azt mondom, hogy ez azért nem indok a, arra vonatkozó, hogy el sem gondolkozunk itt az alternatívákról. Én a magam nevében két opciót vázoltam föl, és eh, szeretném most a szakbizottságot kérni, hogy mondja el a véleményét az én gondolataimról, és a társ jelentéstevők és társfelelősök is foglaljanak állást. Ugye itt legalább 270 milliós költségtételről beszélünk, ezért aztán nem olyan egyszerű a döntés, hogyha közben az a kötelezettségünk, hogy költségvetés semlegesen járjunk el. Úgyhogy nagyon kérem önöket, hogy őszintén foglaljanak állást. Nem azt mondom, hogy az EAD nem érdemli meg a, a saját épületét, de azért az is igaz, hogy négy-öt épület között nem jó az, hogy a négy-öt épület között kell ingázniuk. A számvevőszék is vizsgálja az, hogy ugye racionálisan költsük el a pénzeszközöket, Úgyhogy mindenki megérdemli a saját épületét. Úgyhogy a két alternatíva közül az egyik az, a Capital épülettel kapcsolatban pozitív véleményt adjunk, azért is, mert a biztonsági és a végleges költségek tekintetében még nem látunk teljesen pontosan, de a nagyobb kör, keretet, illetően nagyobb becsléseink, tehát ilyen becsléseink vannak, úgyhogy ezt hagyjuk jóvá. Azonban számos szabálynak meg kell felelni itt a költségtervezések során, beszámolói kötelezettségek vannak az Európai Külügyi Szolgálat részéről, meg olyan intézkedések is, amelyeket mi itt szakbizottságunként már többször is ö, aláhúztunk, nem akarom mindet elsorolni. A második opció az, hogy a Brédel épületeket megvizsgáljuk, mert erre szükség van, nem szabad hagyni azon, hogy ez túl sokáig elhúzódjon. A szakbizottságként ugye az a feladatunk, hogy mi is tudjuk pontosan, hogy milyen összegekről van szó. O'Sullivan képviselőtársamnak köszönetet szeretnék mondani, a munka során. Nagyon nehéz kérdéseket kellett megbeszélnünk, a bizottság is nagyon nyitottnak mutatkozott, bár úgy tűnik, hogy az elején egy kicsit más volt a vélemény, a tanács pedig tulajdonképpen nagyon nyitott volt, amikor az adatokat átadta. És remélem, hogy a kollégák értik majd a leírtakat. Ha elolvassák, amit írtam, akkor most már megértik, hogy miért nem volt olyan egyszerű. Azt mondanom, hogy probléma nélkül mindent el tudunk fogadni, és jóváhagyásunkat adjuk. Úgyhogy várom most az önök gondolatait, az önök véleményét, és akkor talán előrébb jutunk. Rendben van az, hogy az EAD megkapja a Capitol épületet, és akkor a külügyi szolgálat boldog lehet, amennyiben önök így látják, akkor én is el tudom ezt fogadni, de most ebben a pillanatban még magamtól nem mondanám ezt. Merci Köszönöm szépen Monika, gratulálok ehhez a teljesen világos és kimerítő beszámolóhoz erről a rendkívül fontos témáról. Nyilván Sullivan úrnak adom meg a szót, de először azt javasolnám, hallgassuk meg esetleg a kollégákat, akiknek kérdéseik lennének, vagy megjegyzéseik, mielőtt még ő elmondaná a véleményét. Kérem a kollégákat, hogy röviden szóljanak, mert azt gondolom, hogy Monika jól kihasználta a hozzászólás idejét minden szempontból. Ez egyáltalán nem kritikai jellege jegyeztem meg, de ez most megkönnyíti a dolgunkat. Öten szeretnének szólni, hatan Helgával együtt, és lezárom a listát. Bocsánat. Bozovics úr, és, és Inge is. Na jó, de most már aztán lezárom, tényleg. Mindenki egy percet kap. Ártong úr az első, aki szót kért. Voorzitter, dank u wel. Het eh, gebeurt niet vaak, maar... Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nem olyan sűrűn de most Holmájer asszonynak gratulálni tudok a jelentéséhez. Nyilván az európai külügyi politikát mindig is szívünkön viseltük, ez továbbra is így van, és Eston asszony is bejelentette, hogy a költségsemlegességnek kellene ö, érvényesülnie, itt viszont ezt nem mindig látjuk. Úgyhogy kérdezem azt, hogy a régi épületeket miért tartjuk meg, miközben már újakat bérlünk, főleg, hogyha a régiekre már nincs szükség, hiszen tulajdonképpen ezek csak falják a pénzt, sokkal okosabb lenne ezeket ezeken túladni. A második opció az, amit inkább el tudnék fogadni, mert akkor mindaddig, ami további, birtok, további információk nem kerülnek a birtokunkba, elhalaszthatnánk a döntést. Örülök annak, hogy egyre több olyan kollega van, akik azt látják, hogy nem lehet folytatni a jelenlegi helyzetet. Köszönöm. Très bien, je vous remercie. Jó, köszönöm szépen. Tudatában vannak annak a ténynek, hogy a szolgálatok létrehozásával egyre több a költség. Majd, ha csak egyetlen egy külügyminiszterünk lesz az egész e- Európai Unióban, akkor 27-tel kell majd osztani a működési költségeket a diplomáciai téren. Hát, politikai választási lehetőségről van itt persze szó. Tessék, Salvador a következő hozzászóló. Sí, el presidente ha expresado una teoría eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon tetszetős nekem ez az elv, ez az elmélet, amit itt éppen elővezetett, hogy 27 külügyminiszter helyett már csak egy, de hát azért az elvtől, az elmélettől a gyakorlatig eljutni, hát ez nagyon sokáig fog még tartani. Van egy mondás, ami szerint egy intézménynek a glóriája és a fénye nagyon sokszor nem tükröződik azon az épületen, amelyben el van szállásolva. Hát valószínűleg most is ez lesz a külügyi szolgálat esetében, de hát vagy esetleg mégis, de más megfontolásból, mint Harting képviselő, mert én azt mondom, hogy igenis fontos ez az Európai Külügyi Szolgálat, amit eddig EAD-nak tituláltunk a tolmácsolásunk során, megérdemelne egy saját épületet. És a Költségvetési Bizottságnak a költségvetési hatásokat kell vizsgálnia a szolgálatnak a tevékenysége során. Ugye az intézmények ingatlan politikáját tekintve Holmájer asszony elmondta, hogy a Bredel 1 és 2-es épület is rendelkezésre áll, és a mi szakbizottságunknak nagyon egyértelmű tájékoztatásra van szüksége a tekintetben, hogy miért nem lehet hasznosítani a külügyi szolgálat számára ezt a két épületet. Hogyha az az indoklás, hogy ez olyan az indoklás, amelyeket nem tudunk elfogadni, akkor az egyes alternatívát választ, látjuk, de szeretnénk indoklást hallani, hogy a Bredel 1 és 2 miért nem felel meg. Köszönöm, Portes úr. Com os metros quadrados por pessoa. Csodálkozom azon, hogy hány négyzetméter jut egy emberre. Ez nekem túl soknak tűnik. Kaphatok -e erre magyarázatot? Intézményenként, emberenként, négyzetméterenként meglepnek ezek az adatok. Második megjegyzésem. Az Európai Külügyi Szolgálat egy megfelelő épületet és biztonságos épületet szeretne, de van egy kapcsolat a költségekkel. Az a javaslat, ami előttünk van, egy olyan megoldás, ami költségvetési szempontból nagyon komplex megoldásnak tűnik. És a harmadik megjegyzésem Nem értem az AXA biztosító társaság megközelítését. 300 millió eurót fordítsunk bérletre? Ez az ablakon kidobott pénz. Miért nincs opció arra, hogy ezt meg lehessen vásárolni? Nem gondolom, hogy ez megfelelő tárgyalási kiinduló pont. Kivéve, ha beadjuk a derekunkat, az, hogy 23 éven keresztül bérelni kelljen az épületet, anélkül, hogy felmerülhetne a megvásárlási opció. Nem tudom, hogy hogy sikerült ezt kitárgyalni. És az egyetlen diplomáciai szolgálatról kialakított elképzelés érdekes, de most nem ez az, ami számít. Én a második opciót támogatom, és nem az elsőt. A második lehetőséget támogatom a kettő közül. Merci, cher... Köszönöm, kedves barátom, Bokros úr szó. Thank you very much, just very briefly. Uh, I... Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Én is a második opció mellett uh, érvelnék, mert ami a megszorítást illeti, hát nem hiszem, hogy ez bármely szolgálat számára megfelelő lenne itt az unión belül, hogy presztízsokoknál uh, fogva többet akarnak költeni. Pontosan meg kell vizsgálni a költségvetési semlegességet, legalábbis jussunk hozzá olyan közel, amennyire csak lehet, és hogyha azok az épületek, amelyek a második opcióban más szolgálatoknak tulajdonképpen kielegítőek, akkor én azt gondolom, hogy ez a külügyi szolgálatnak is meg kéne, hogy feleljen. Merci, cher Köszönöm, kedves kollega. Igen, én is a második opció mellett szállnék síkra, azon egyszerű oknál fogva, hogy Holmájer asszony is ugye nagyon alaposan meg lehet vizsgálni ezt az épületet. Nem lehet most azt támogatni, hogy presztízsokoknál fogva a Capitol épületet válasszuk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian munkát végzünk, remélem nagyon tökéletesen, és az, hogy most egy talán kevésbé eh, szép eh, és presztist sugárzó épületben dolgozunk, nem hiszem, hogy ez minősítené a munkánkat, és a polgárok sem ezt fogják eh, vizslatni. Először is a Bradel épületet, ennek az épületnek a minőségét át kell vizsgálni, ez a mi épületünk, legalábbis Holmeyer asszony ezt mondta, úgyhogy ne hagyjuk magunkat most a szolgálat által bele kényszeríteni vitákba. Vásárlási opció nélkül, ugye 21 éven túl, még mindig fizetni a, a bérleti díjat, hát itt azért vannak kételjeim. Úgyhogy szerintem ezt a bedel épületet, ezt jobban nézzük meg. Je vous remercie. Elga. Köszönöm, Helga. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Bin Frau Hohlmeier sehr dankbar. Nagyon hálás vagyok Holmeier asszonynak, hogy ezt a problémát ennyire őszintén elénk vázolta. Úgy tűnik, hogy nem olyan egyszerű azért ez. Politikai szempontból szerintem nagy érdekünk az, hogy a közös külügyi szolgálat jól végezze a munkáját, nagyon sokáig vitáztunk ennek a szolgálatnak a felállításáról, úgyhogy ne hagyjuk, hogy most ez itt kudarcot valljon. A második megjegyzésem is Holmeier asszonynak megköszönném a választ, hogyha most felállításra kell egy ilyen új szab, ö, szer, ö, szolgálat, és a tagállamokból egy mederbe terelik a költségeket, akkor hát azért tudjuk, hogy a valóság mindig más képet mutat. Kérdés, hogy most egy új épületbe, vagy egy régi épületet fognak majd átépíteni, átfunkcionálni. Ez mit jelent, ebben az összefüggésben mit jelent a költségvetés semlegessége? Kicsikét itt fábor vaskarikát csinálunk, az a benyomásom hogy nem akarunk potolagos és még több költséget, azt én értem, csak nem tudom, hogy ez a valóságban hogyan kivitelezhető, úgyhogy erre vonatkozóan várnék magyarázatot. Most pedig a politikai évre térnék át. Ugye tekintettel a 2011-es költségvetési tárgyalásokra és a tanács magatartására, megmondom őszintén elcsodálkozom azon, hogy most a bizottság és a tanács olyan magatartást képvisel, hogy hát nem is vizsgáljuk meg ezeket az opciókat óriási a nyomás, és most érdekes módon saját magukra nem akarják ugyanazokat a kritériumokat alkalmazni. Szerintem ez nem helyes, és érzéketlenségről tesz tanúbizonyságot. Tulajdonképpen kemény tárgyalásokat folytattak eddig, most pedig vágják ugyanazokat a kritériumokat. Hát ezzel összeomlana a rendszer. Ugye a tavalyi év legrondább szava Németországban az alternatíva mentesség, nélküliség volt. Hát nem lehet ezt a, ezt a terminust ráhúzni erre az ügyre. Úgyhogy szerintem igenis vizsgálják meg a különböző alternatívákat, mennyibe kerülne az egyik, illetve a másik épület, és ez a presztízs érv, amit itt elmondtak, ezt én sem tudom jelen állapotok között elfogadni. Nem véletlenül hangoztak itt el ugye ezek a gondolatok az előzőekben. Persze ez most akkor majd meghosszabbítja az időt, elnyújtja a tárgyalásokat, de szerintem a jelenlegi állapotban igenis vizsgálik el az alternatívákat. És ide sorolom egyébként a biztonsági költségeket is. Pontosan látnunk kell, hogy az egyik és a másik esetben ezek pénzben hogyan számosíthatók. Köszönöm, mert enélkül nem is tudunk döntést hozni. Inge. Köszönöm, Hága. Inge. Dank. Köszönöm szépen. Csak el tudnék tanácsolni attól, hogy most döntsünk. Kedves kollégák, nem engedem, hogy nekem hazudjanak. Egy olyan anyagot kaptunk az egyes levél keretében, az átcsoportosításokról a személyzetnél, illetve kiszámították a költségeket. 35 millió euró az épületi IT költsége, mi áll az első oldalon, hogy ez 25 millió euró? És ez illeszkedik a 2011-es berendezési költségekhez is, tehát az eredeti összeg nem 35 millió volt, hanem 25 millió. És ezzel értettünk annak idején egyet. Úgyhogy most el nem bírom viselni azt, hogy mindent összecsapnak, ó, hát már senki nem emlékszik majd erre mottóval, mi volt az eredeti kiindulási szám, és nem értek ezzel egyet. Tehát az átépítés költségei összesen 24 millió eurót jelentenek. Én szeretnék egy olyan számot, amely megállja a helyét. Az AXA épület nem megfelelő. Ez egy fitnesscentert, szupermarketet ellátó épületről van szó, tehát plusz olyan költségek fognak felmerülni, amelyeket nem tudunk. És mindez nem egyeztethető össze a külügyi szolgálattal. Hiszen teljesen más biztonsági szempontoknak kell megfelelni egy olyan épületnek, amelyben a külügyi szolgálat van. Nem megfelelő ez az épület, újat kell keresni. Tehát nem lehet ezt erre a célra használni. Túl kicsi az épület. 3750 ember dolgozik a külügyi szolgálatban, ebből 2000-en Brüsszelben. Mint említettem, nem alkalmas az épület, és több irodára lesz szükség. Nem tűröm azt, hogy nekem hazudjon bárki is, és nem támogatom mindezt. Köszönöm. Oui, merci Inge. Köszönöm, Inge. Inge délről jön, déli, délnémet. Akár csak én, néha egy kicsit túlzásokba esik. Hát persze, ilyenek a déliek. Nekünk nem, ha, nem hazudnak. De azért másképp értékelünk dolgokat. És biztos vagyok azért abban, hogy végül is a szolgálat jó hiszeműen jár el de szükségünk van pontosításra, mielőtt még döntenénk. Vlozovics úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Holmájer asszonynak köszönetet mondani, hogy ennyire konkrétan vázolta fel ezt a javaslatot. Második megjegyzésem ami a külszolgálat ö, szükségleteit illeti. Nagyon sok a feladata, de ugyanakkor pénzügyi eredményeket is várunk, amelyek abból állnak, hogy majd ha feláll a közös külszolgálat, akkor a külügyminisztériumok megtakarításokat érhetnek el ennek köszönhetően. A költségvetési vita során, ami a lengyel külszolgálatot illeti, illetve azokat a reakciókat, amelyeket az első megjegyzésemmel kapcsolatban hallottam, hogy lesznek itt megtakarítások a közös külszolgálatnak köszönhetően, engem őrültnek néztek mintha a marsor érkeztem volna. Nem akartak válaszolni. Úgyhogy legalábbis ami a lengyel költségvetést illeti, ott nincs megtakarítás. Talán a lengyel külügyminisztérium ö, valami különleges csodabogár és képtelen megtakarításokra ö, szemben más országokkal és más külügyminisztériumokkal, ahol igenis sikerült megtakarításokat eszközölni. Úgyhogy itt legalábbis sikernek könyvelhetjük el ezt a történetet. Ami a bérlemény bérleti idejét illeti. Ha hoz, létrehozunk egy új intézményt, akkor időre van szükség, hogy értékeljük tevékenységét. Na most, hogy az új épület 23 éves bérleti szerződése olyan időszak-e, amely elegendő lesz a szolgálat hatékonyságának értékelésére, hát végül is 23 éves békés munkát akarunk megalapozni. Úgyhogy ebből a szempontból olyan időszaknak tekinthető ez, amely során el tudjuk dönteni, hogy a külügyi szolgálat megfelele annak a feladatnak, amit elállítottunk. Akkor derül ki, hogy tényleg megfelelően ö, hoztuk el létre ezt a szolgálatot, avagy sem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega. Nos, azt hiszem, hogy összesítettem elképzeléseket, kérdéseket, a Sullivan úr majd válaszolni fog, és az előadók is. Nos, én a következőképpen foglalnám össze a helyzetet. Mi itt megpróbáljuk a hatékonyságot mérlegelni. Az első cél az, hogy csoportosítsunk. Ez egyértelmű. A közszolgálat gyakorlatilag innen, onnan, amonnan áll össze, különböző szolgálatok, különböző országok képviseletében, és pillanatnyilag most több épületben találhatók. Ha nem akarnánk őket egy épületbe tömöríteni, nem lenne küls, külszolgálat. Akkor maradnának a külön-külön épületben, külön-külön szolgálatban. Ez alapvető különbség. A második fontos dolog a sebesség. Eston Báronő most már 13 hónapja tölti be funkcióját. Egy évünk betelt, hogy megalapodjunk a szolgálat státuszáról, a személyzet, a munkatársak státuszáról, illetve arról, hogy hogyan működtethetjük, milyen pénzügyi forrásokból ezt. Ez megtörtént. Nyilván van még néhány hónapunk arra, hogy megtaláljuk a megoldást az épületekre, és elkezdjük az átköltözést, a munkatársak csoportosítását. Egyértelmű azonban, hogy több évet ez nem vehet igénybe, tehát gyorsan kell reagálnunk erre a helyzetre. A harmadik dolog az, hogy közel legyen ez az épület. A külszolgálatot hát nem viszük el Strasbourgba. Nagyon sajnálom a hazám szempontjából, de ha hatékonyságot szeretnénk elérni, Bokros úr, nagyon nem szépen nevet itt most ezen a dolgon. Tehát ha azt szeretnénk, hogy hatékonyan működjön ez a szolgálat, akkor Brüsszelben kell, hogy legyen, nem Luxemburgban. Sőt, az európai negyedben kell lennie, nem Skárbékban. Tehát ennyit a közelségről, meg a hatékonyságról. De aztán ott van még a költség kérdése. Na most, ami a költségeket illeti, úgy tűnik számomra, hogy a legfőbb kérdés, amit felvetődik, először is az alapterület. Előadunk különböző információkat, gyűjtött össze, és ugye az első nagy kérdés talán, ami felmerül az, hogy tudunk olyan megoldást találni, amelynek alapján szinte mindenki megtalálható lesz majd ugyanabban az épületben. Ha pedig nem, vagy ha az első évben igen, de négy-öt év múlva további épületeket kell majd máshol bérelnünk, akkor kevésbé előnyös a megoldás. Felmerül aztán a jogi probléma is. Tudjuk, hogy nem lehet megvásárolni az épületet, mert a tulajdonos nem akarja eladni. Gyakorlatilag egy speciális bérleti, haszonbérleti felállásról van szó, miért nem egyszerű bérletről, van egy ellenajánlat is, a Bredel. Sullivan úr tegnap a telefonban elmagyarázta nekem, de majd itt most pontosítani fogja, és értem, hogy ezt a lehetőséget még nem vizsgálta ö, munkatársainak köre, úgyhogy beszéljünk erről, de biztosaknak kell lennünk abban, hogy amit aztán elfogadunk, ö, költséghatékonyság szempontból a legjobb megoldás. Nos, van egy apró személyes megjegyzésem, ami a presztíst és a semlegességet illeti. Nos, a presztízs vonatkozásában nem márvány palotát fogunk Eston bárónőnek ajánlani, de egy indiás sátort sem, vagy esetleg eszkimó sátort hiszen a, mondjuk az Egyesült Államok külügyminiszterét, vagy a kínai minisztert kell ott fogadni. Tehát ennek megfelelőnek kell lenni az épületnek, de nem feltétlenül luxus körülményeknek. A Fehérház egyáltalán nem luxus épület, nem olyan, mint ceausescu volt Bukarestben. Szép, egyszerű és méltó. Úgyhogy az ember megtiszteltetésnek érzi, hogyha ide elmehet. Tehát egy ilyen kell nekünk is. Szép, nem tud drága, egyszerű, méltó, mégpedig olyan, uh, ahova az emberek úgy érzik, hogy megtiszteltetés ellátogatnaik. De ezt meg lehet tenni, anélkül is, hogy valami luxust állítsunk elő. De nem szabad minden áron valami olyat létrehozni, ami nagyon-nagyon egyszerű. Nem is kell túlságosan komplikálni a dolgot, e, meg kell találni a középutat. Hát ez részben ugye építészeti kérdés is. Mert ugye amikor egy már létező épületet kell átalakítani, akkor figyelembe kell venni az adottságait. Ami pedig a költségvetés semlegességét illeti. Nos, ahogy Blazovics úr is említette, és mások is, a külszolgálat létrehozása az unió szintjén nem csak, hogy nem fog több költséget okozni, sőt, megtakarítást fog eredményezni, de nem Brüsszelben, hanem az EU-ban összességében. És kedves kollega Vlozovics, én is föltettem ám a kérdést Párizsban, nagy naívan, mert én naív vagyok. Azt mondtam, hát rendkívül örülök annak a ténynek, hogy a külszolgálat lehetővé teszi majd, hogy Franciaországban a költségvetésben megtakaríthatunk, mert óriási a deficitünk például a külügyi területeken. És persze ugyanaz volt a reakció nálunk is, mint önöknél. Rám néztek, mint hogyha mit tudom én, más lakó lettem volna, akinek abszolút semmi realitás érzéke. És sőt, ennél még rosszabb is történt hiszen ez tavaly nyáron történt. A külügyminiszter, az akkori francia külügyminiszter a látogatásom után nagy nyilatkozatot tett, hogy a francia külügyminisztérium dolgozói ugyanannyian maradnak az elkövetkezendő időszakban, ugyanolyan költségvetési keretek között. Hát ez elég meglepő, sőt, megdöbbentő, pontosan ellenkezője a költségvetési ö, semlegességnek. Két hónap múlva más lett a miniszter. Mondjuk nem ezért. Na de majd elmegyek az utódjához is, hogy megkérdezem, hogy mégis mi is történt. Úgyhogy van itt egy aprócska kis problémánk, ugyanis. Oda kell azért figyelnünk arra is, hogy ne ö, gyakoroljunk nyomást a tagállamokra, mert ez nem a mi kompetenciánk. Ezzel szemben azonban az az elképzelés, amit képviselek, az, hogy javasoljuk azt, hogy amikor majd megszavazzuk azt, amit éppen a Helga vizsgál, akkor majd Luxemburgban meginvitáljuk a számvevőszéket Brüsszelbe, hogy tanulmányozza. Persze összefogásban a nemzeti számvevőszékekkel, hogy az Európai Unióban a külszolgálat létrehozása milyen költségvetési hatásra járt. Célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy nem csak, hogy költségvetés semlegesek vagyunk-e, hanem megtakarítottunk-e. Mert ha a 27 tagállam ugyanazokkal az eszközökkel rendelkezik, és plusz egy szolgálatot ültetünk a nyakukba, hát a úrnak igaza van. Na majd mindjárt hozzá is fog szólni. De ha ez az eredmény, akkor Hartog hát úrnak tökéletesen igaza van. Mert ez azt jelenti, hogy még drágább a rendszerünk, és diplomáciai szempontból még hatékonytalanabbul fog működni. Mert ha Clinton asszony, amikor azt mondják nekik, hogy most már csak egy valakivel kell tárgyalnia, Európában, de 28-al fog továbbiakban is tárgyalni, akkor veszítünk minden szinten, költségvetési és diplomáciai szinten is. Úgyhogy ezt nagyon meg kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy ez a számbevőszék feladata, hiszen független intézmény, nem politikai intézmény, mert ugye az Európai Parlament az. Tehát mindenképpen ennek utána kell járnunk. Legyen bármilyen megoldás az épület vonatkozásában, úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen ö, meg kell vizsgálnunk. Azt hiszem Hártong úr mindenképpen szólni kíván, úgyhogy parancsoljon, kedves kollega. Köszönöm, elnök úr. Nem fogja meglepni önt az, hogy nem osztozunk a politikai vízióban. Azt gondolom, hogy növekedni fognak a költségek, és nem megtakarítás lesz. Azt gondolom, hogy egy francia polgár mindig szívesen megy francia nagykövetségre, amikor problémája van. És a holland nagykövetségeket is szeretnénk továbbra is fenntartani. Nem látok többletértéket az Európai Külügyi Szolgált létrehoztával. Nem, csak a, például az ENSZ-ben az önök hazájának nincs képviselője a fele, felében a tagállamokban. És hogyha egy állampolgáruk mondjuk egy másik országban kerül nehéz helyzetbe, ahol mondjuk a saját hazájának nincsen nagykövete, akkor örömmel fordul majd egy európai diplomatához, egy másikhoz. És ez nem is a Lisszaboni szerződésből, hanem a Maastrichtiből fakad. Úgyhogy ez már húsz éve így működik és ha ez jól működik, lehetővé teszi a megtakarításokat. Ha viszont nem, akkor önnek tökéletesen igaza van. Úgyhogy vannak politikai megállapodásaink, de egy dologban mindannyian egyetértünk nevezetesen, feladatunk egy olyan rendszer létrehozása, eh, ahol a eh, hatékonyság költség vonatkozásában a lehető legjobb megoldást találtuk. Most pedig a védelemi a szó, Ószáliven úr. Köszönöm, elnök úr. Ön említette a nyaralómat. Tényleg egyszerűbb lenne, ha az én nyaralómról szólhatna ez a vita. Sajnos nem vagyok tulajdonosa ilyennek. Nagyon örülök, hogy Brüsszelben dolgozhatok, de vonzóbb eh, helyet is találhatnék a nyaralom számára, mint a Schumann. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és a munkatársainak helyre tett bennünket, kritizált bennünket, bizonyos esetekben joggal, és kitűnő alapos munkát végzett. Ezt pedig tiszteletben szeretném tartani, el szeretném ismerni a munkáját, és teljes mértékben betöltötte a szerepét, hiszen szigorú ellenőrizni kell, szigorúan kell ellenőrizni az előttünk álló javaslatot. Ami a dilemmát, illetve a külügyi szolgálat kapcsán, elnök úr és kedves kollégák, Eston asszony számára is nagyon egyszerű, nem kapcsolódunk egy speciális épülethez. Amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor Eston asszony azt mondta, hogy épületet kell találnunk, egy olyan épületet, amely lehetőséget biztosít a szolgálat összevonására, ne legyenek külön 6-7 épületben a munkatársak, és teljes sem más adminisztratív háttérre dolgozó emberekről van szó. 31 éve dolgozom a bizottságban, és most a, bizottság, a tanács titkárságának munkatársaival dolgozom együtt, de tényleg más adminisztratív háttérrel és kultúrával rendeznek az emberek. Ettől még nem gondolják azt ők, hogy ugyanahoz az intézményhez tartoznának, és ezen nagyon komolyan dolgoznunk kell, beleértve a tagországi diplomatákat. Tehát, hogyha ezt a három forrást nézzük, akkor nagyon-nagyon nehéz egységes identitást és egységes célt kialakítani. Általában nagyon nem nagy jelentőséget tulajdonítok olyan dolgoknak, mint az épületek, de ebben az esetben nagyon fontos az épület szerepe és ennek a közös kultúrának a kialakítása. Olyan épületre van szükség, ahol nagyjából 1500 ember tud dolgozni Néha pontatlanok ezek a számok. A bizottság korábbi eh, főigazgatója megkérdezte azt, hogy eh, hány ember, megkérdezték tőle, hogy hányan dolgoznak a bizottságban, és ő erre azt válaszolt, hogy körülbelül a fele. Én ezt eh, teljes mértékben el tudom fogadni. A pontos szám, az emberek pontos számba, száma, a négyzetméterek pontos száma, ez nem egy exakt tudomány a két e, intézményt, a bizottságot és a tanácsot, hogyha vesszük, ők máshogy mérnek a négyzetméterek esetében is, és vannak kivételek, erőteljes a befektetés, a Kortenberg épületben e, itt a katonai ügyekkel foglalkozik e, a munkatársak nagy része, és jelentős befektetés történt a biztonságba, nem csak a NATO-nak, hanem a 27 tagországnak is hozzá kellett ehhez járulnia. Nagyon eh, kevés ember jut egy négyzetméterre, hiszen speciális feladataik vannak, nem, fogunk, nem fogjuk őket kiköltöztetni innét, hiszen hibás lenne, hogyha ezeket a speciális feltételeket másod újra teremtenénk. Értem a jelentéstevő frusztrációját a számok kapcsán, nem sikerült mindig olyan exakt képet kialakítani, mint amilyet szeretett volna. Azt gondolom azonban, hogy sikerült az ügyek egy részét tisztázni folyamatosan. Tehát olyan épületre van szüksége, hogy 1500 ember tud dolgozni. A több intézményhez közel kell lennie ennek az épületnek. Javasolták Strasbourgot, én ezt jegyeztem. A Rue de Genève nem lenne megfelelő, azt gondolom, egy új szolgálat számára, egy új diplomáciai szolgálat számára, aminek a parlamenthez és a tanácshoz, eh, illetve a bizottsághoz is nagyon közel kell lennie. Egy olyan épületre van szükség, amely eh, elérhető egy megfelelő időtartamra. Mit tekinthető megfelelő időtartamnak? Kétszer-három, kettővel-három megszorozzuk azt, amit az építetők mondanak, tehát év végén, a jövő év elején szeretnénk őket beköltöztetni. Nincsen túl sok megoldás, hogyha ezeket összeadjuk. A Lex épületet is mérlegelték, a, bizot, a tanács új épületét, megnéztük azt, hogy a Sárlomány, a jelenlegi épület alkalmas lenne erre, amelyben a DG Relax van, és minden esetben ugyanazzal a problémával kontrol, konfrontálódtunk, vannak már ott dolgozó emberek, és hogyha ők ott vannak, akkor ki kell őket költöztetni egy másik épületbe. A bizottság munkatársainak és a tanács munkatársainak egy új épületet bérelnünk, mondjuk a Capital épületet. Mondjuk őket kiköltöztetjük ide, felszabadítunk egy másik épületet, akkor ezt a másik épületet renoválni kell, azért, hogy megfeleljen az új szolgált feladatainak, és ezek után költözhet be a szolgálat. Tehát mire egy új épületet megszerzünk, mondjuk a Capital épületet, nincs túl sok lehetőség a környéken, át kell alakítani, ez egy évbe telik, utána az üres épületet kezdjük renoválni, beköltöznek ide a munkatársak, és még mindig ott járunk, hogy a Capital épületet kell bérelni. A mi kívánságunk pusztán annyit szeretnénk épületet. Örülnék annak, ha valaki azt mondaná, hogy tessék, megkapjátok a legszépületet, a Sárlemány épületek, a Bréder épületről nem hallottam, én nem tudtam, hogy ez is egy opció, a jelentéstevő tegnap az elmúlt héten vetette ezt fel. Kollégáimmal egyeztettem, ez az épület foglalt, a budget főigazgatóság van itt többet között, és nem lehet őket csak úgy kipaterolni onnét, nem néztük meg ezt az opciót. A bizottságnak kell választ adni arra, hogy ezekből hogyan tudja kiköltöztetni az embereit, és hogyan tudná az épületet számunkra felszabadítani. Az egyik anyag utal az épületre. A Bréd esetében ez nem egy realista lehetőség, nem egy megfelelő opció. Ha ez így lenne, akkor én szívesen mérlegelném. Bármilyen más opciót is szívesen mérlegelnék. Beston asszony sem kapaszkodik egy konkrét épületbe. A lényeg az, hogy elkezdhesse a munkáját a szolgálat, és mandátuma során elmondhassa azt, hogy felállította a szolgálatot, és dolgozni tud. Lesznek időbeli problémák. Ami a semlegességet, illeti a költségvetési semlegességet, én itt világos szeretnék lenni. Az új szolgálat nem kerül semmilyen pluszköltségbe a tagországok számára. Amit használunk a szolgálatnál, az már létezik. A harmadik országokban felállított hálózat létezik, vannak Európai Uniós delegációk, és azok a munkatársak, akik a külügyi szolgálatban uh, fognak dolgozni, már itt dolgoznak, mindegy, hogy a DJ Relaxben, a Fejlesztési Főigazgatóságban, vagy a tanács titkárságában, ami a plusz, az a tagországok uh, diplomatái. Tehát nem terheljük meg ezzel alapvetően a, az adófizetőket. Tehát 10%-os hatékonyságot nem kell külön bebizonyítani. Ami a semlegességet illeti az épületek ügyében, ez az épület olcsóbb, mint más épület, bizonyos épületeknél és drágább másoknál, amelyeket a bizottság bérel. Minden esetben, mint említettem, hogyha találunk egy másik épületet, akkor ezt az épületet a bizottságnak vagy a tanácsnak kell átvállalnia, azért, hogy átköltöztethesse az embereit, akiknek a helyére a külügyi szolgálat költözik. Tehát nincsen egyszerű megoldás, nem könnyű új épületet találni. Ami pedig a helyiségeket illeti, a területet, itt megvalósul a semlegesség, és én nem tudok erre most választ adni arról, hogy a többi intézmény mit tesz a felszabaduló helyekkel, olyan munkatársak esetében, akik kiköltöznek. A bizottság azzal érvelt, hogy felad bizonyos épületeket, és két év alatt ez semlegessé válik majd költségvetési szempontból. Külügyi szolgálatként nem tudok választ adni a többi intézmény nevében. Ez a művelet azonban nem fogja növelni az intézmények által elfoglalt területeket, illetve ezek méretét. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, őszintén szólva, elnök úr, számos megeszerést fog, folytattam, és egyik épület sem tökéletes egy városban, mindenütt vannak biztonsági kockázatok. Természetesen a földszinten levő üzlethelységek, eh, a csokoládébolt, eh, a fitness stúdió és a fodrász, ezek a helységek kihívást jelentenek eh, biztonsági szempontból, és ezt mérlegelnünk kell, a biztonsági szakértők azt mondják, hogy ezek nem áthághatatlan nehézségek, meg lehet oldani, nem Mm, tudtunk azonban pontosak lenni a biztonság eh, költségevel kapcsolatban. Ez a biztonsági szintektől függ a fenyegetettsége kapcsán, és jelenleg eh, a szakértők eh, végzik a számításaikat. Gressle asszony, én tiszteletben tartom azt, hogy önnek joga van az elégedetlenséghez, de nem gondolom, hogy mi szándékosan pontatlan számadatot szolgáltattunk. A költségek sávja 600 ezer eurótól indul egy normál bizottsági szolgálat esetében, és ez 8 vagy 8,5 millióba kerül a végén. Hát 3,3 millió jelent meg ebben az anyagban, lehet, hogy ez nem megfelelő, Nagyon fontos megvárni a számítások végét. Teljes mértékben átláthatósággal dolgozunk a bizottság felé, és ezt szeretnénk tanúsítani. Természetesen vannak olyan elemek, amelyeket nem oszthatok meg önökkel a biztonság kapcsán. Ugyanez vonatkozik a, a berendezésre, egy standard épületként kell berendezni, bizottsági standard épületként. Lehet, hogy ez nem alkalmazkodik a külügyi szolgált igényeihez, megpróbálunk a meglévő költségvetéssel dolgozni, lehet, hogy lesznek még plusz felmerülő költségek, de abszolút az átláthatóság híve vagyok a jelentéstevő irányába és a szakbizottság irányába is. nekünk is nehéz a dolgunk, tanulmányokat kell készítetnünk olyan épületekről, amelyeket a végén lehet, hogy meg sem kapunk. Én értem a jelentéstevő problémáit, de mi sem vagyunk könnyű helyzetben. Hát nem tudunk investálni olyan költségeket, illetően ha még nem vagyunk biztosak abban, hogy megkapjuk-e ezt az épületet. Tehát mindez problematikus. Próbáljunk meg kiindulni a tárgyalt épületből, és továbbra is az átláthatóság jegyében szeretnénk Önökkel együtt dolgozni. Végezetül, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a tüzetes munkájáért. Egy különleges helyzetben vagyunk, egy különleges intézményről van szó. Nem vagyunk urai a többi intézmény épületpolitikájának, megpróbáljuk a legjobb megoldást megtalálni a külügyi szolgálat számára, az említett feltételek alapján, és arra a következtetésre jutottunk, a szakértők ebben pedig megerősítettek bennünket, hogy ez az egyetlen opció, amely megfelel a kritériumoknak. Természetesen megnézhetünk más opciókat is, de itt ugyanaz a kényelmetlenség fog felmerülni, extra területet kell bérelni, ki kell költöztetni az embereket, ennek költsége van, és a renoválásnak is, illetve az átalakításnak. Nem biztos, hogy ez jobb megoldás, mint ha az év végén vagy a jövő év elején új épületbe költözünk. El tudom fogadni azt, hogyha a jelentéstevő szempontjából a jelenlegi helyzet nem teljes mértékkel ad okot a megelégedettségre. Be fogunk számolni a költségvetési hatóságnak, átláthatóságot szeretnénk biztosítani továbbra is, és szeretnénk mi hamarabb beköltöztetni a munkatársakat. És a bemutatott opció az egyetlen számunkra megoldható opció. Elnézést, hogy a kicsit hosszúra fogtam volna a mondandómat. Köszönöm szépen igazgató. Hát Tong megint szót kért. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, hogyha a külügyi szolgálat vezetője dácsát keres, hát akkor megfelelő kritériumok alapján tegye ezt. Azonban, a, ami a költségeket illeti, szerintem csak minimális mértékben nőnek, úgyhogy nem tudok egyetérteni vele. Ugyanis a múlt évben megszavaztuk a költségvetést, a tekintetben, hogy további munkatársakat kell majd felvenni. Most viszont úgy tűnik, hogy még drágább lesz minden a jelentéstevő szerint. Ugye több ö, irodára lesz szükség, úgyhogy én abszolút nem tudok ezzel egyetérteni. Monika? Köszönöm szépen, Monika. Na akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Költségvetési szempontból semleges, ez a kifejezés már eleve feladja a leckét, mert hogyha így kívánunk eljárni, ahhoz képest ugye, hogy hogyan értelmezzük ezt a kifejezést, a bizottság egyébként is azt tervezi, hogy nagyobb területre törekszik. Tehát ez már eleve nem lehet költség semleges. Úgyhogy én egy kicsit másként értelmeztem ezt a kifejezést, de hát ez attól függ, hogy ki mondja ezt a szót. Tehát összességében lesz költségnövekedés bizonyos mértékben. Ha viszont őszinte vagyok, ugye, hogyha ez a külügyi szolgálat föláll, és ezt mondom Trüppel asszonynak is, akivel egyetértek, kérdés, hogy egyáltalán miért volt az egyik vezérirányelv a költség, semlegesség. Nyilván nem akarunk túl sok költséget, és nem lehet alultervezni sem, megfelelő keretben tartott költségekkel kell számolnunk. Az igaz, hogy a külügyi szolgálat megfelelő időn belül be kell, hogy költözön egy épületbe. Így is csodálkozom, hogy 13 hónapig tartott, mire egyáltalán valamiféle megállapodás kezd kialakulni és kirajzolódni. Nyilván a szolgálatnak is el kell majd gondolkodnia arról, hogy majd mennyi embert akar a személyzetből ott elhelyezni, milyen fogadótermekre van szükség, milyen tárgyaló termekre, hogy mondjuk egy amerikai vagy egy kínai delegációt ott fogadjon. Egyenlőre ez ugyanis nem tűnik úgy, hogy ez működne de az nyilvánvaló, hogy a diploma, diplomáciai szolgálatban dolgozóknak kell biztosítani irodákat és helyet. Úgyhogy a minimális költségeket azért nem szabad úgy vezérevként tekinteni, hogy valami egérjukba bedugunk most egy szerencsétlen munkatársat, aki aztán ott kénytelen dolgozni. Normális irodaház lebeg a szemem előtt, amelynek azért épületként is valamiféle státusza kell, hogy legyen. Úgyhogy szerintem ezt azért el kell, hogy fogadjuk itt a szakbizottságon belül is. Egy dolog aggaszt engem, és nem is értem, hogy ezt miért nem tekintettük át eddig. A Lex épület során lesz ugye, vagy épülete kapcsolatban lesz átépítés, a Sárlemány épülettel kapcsolatban ugyanaz a baj, mint a Capitol épület, mert ugye az is irodaház. A Brédellel kapcsolatban azért merült föl egyáltalán a gondolat, mint alternatíva, mert ez már fő hadiszállása volt ugye a bizottság elnökének, és ezért a belső kialakítása egyszerűen más ennél fogva. Jelentéstevőként én nem tudom ellenőrizni, mert nem terjed ki erre a hatásköröm, de vannak érvek, amelyeket sorba veszek, és nyilván nem szeretnénk, hogyha a végtelenségig elhúzódna ez az ügy, és nyilván az észszerűtlen költségeket sem tudom érvként elfogadni. A Capitol épületet bérelni teljes egészében, ezt sem tartom elfogadhatónak mert azért ne felejtsük el, hogy már most felszabadulnak területek meglévő épületekben. Nyilván ezzel azt akarom mondani, hogy nem kellene a Capitolnek a teljes terjedelmét bérelni. Az is lehet egyébként, hogy a szolgálat elfoglalhatna máshol felszabaduló irodákat, és akkor tényleg nem lenne szükség a Capitolben. Furcsa módon az SND részéről egyáltalán nem hallottam vélekedéseket, mindenki csak sóhajtozik, meg itt elbújik, úgyhogy most köszönöm Gájer úrnak, hogy szóra emelkedik mindjárt, ha megkapja a szót. Úgyhogy jó lenne azért, hogy egy meg tudnánk majd állapodni. Következő kérdés merül föl, ugye az egyes vagy a második opció. Nem arra van szó, hogy most az egyik, tehát a Capital vagy a Bradel mellett kellett tenni a voksunkat. Nem akarom ezt tenni, nem akarom most definitíven döntést kicsikarni. Már csak azért is, mert az alternatívákat számokkal nem tudom alátámasztani. Ugye azt mondtam, hogy lehet, hogy majd olyan számokat mutatnak nekünk, ami eleve azt sugalja, hogy nem is akarnak abba az épületbe beköltözni az illetékesek. Lehet, hogy négy és hat, nyolc hét múlva majd többet tudok mondani, de nem biztos, mert az elemzések eléggé nehézkesek lesznek az épületek tekintetében. Ugye 1500 1500 négyzetméteres területről beszélünk, nagyon sok esetben régebbi időből származó, és hát a mai modern technikának nem megfelelő épületekről is szó van, ezt ne felejtsük el, úgyhogy ezeket modernizálni kell, de a capital is, nem csak a Brédelt kell átalakítani, és a költségekről még itt sem nagyon tudunk. Sullivan úr éppen elmondta, hogy bizakodnak, hogy a költségvetési számokon belül tudnak maradni. Hát azért nem csak erre kell figyelni, hanem arra is, hogy az új épülettel és az átépítésekkel majd mennyibe fog mindez kerülni. Havi szinten, és abban a vonatkozásban is, ami majd pótolagos költségként, ami a mi vállunkat terheli, mi merül föl. A FIPS, a külügyi szolgálat külön igényei, ugye biztonsági, konferencia, tárgyalási, tolmácsolási alkalmatosságok. Ezekre nem szabad elfelejteni, és nyilván nem hiúsági kérdés mindez, hanem egyszerűen egy működőképes épületre van szükség. Nyilván arról nem beszélhetünk, hogy Eston asszony most itt ilyen különleges igényekkel élne, hanem vannak egyszerűen olyan paraméterek, amelyekkel rendelkeznie kell az épületnek, ezek jogos igények. Az SND részéről szeretném most tudni, hogy melyik irányba tudják elképzelni a megoldást, mert hát ez fontos lenne tudni, hogy a külügyi szolgálatnak mi is elmondhassuk, hogy milyen egyfajta közös álláspontot képviselünk. Köszönöm szépen az előadónak és kívánságára válaszolva a szocialisták és a demokraták nevében Gájer úr már is szót kért. Köszönöm szépen, hogy én is elmondhatom a véleményemet bajorként de azért zárójelben jegyezném meg a következőket, mert az illetékes munkatárs, aki az állandó témafelelős, az Manka úr, de ő nincs jelenleg itt. Inkább informálisan e-, beszélgettünk erről, és az jó, hogy a mi parlamentünk alelnökét kicsit elriasztottuk az épületekre irányuló szakértelemmel. Hát elég kevés ugye az adat, aminek birtokában most a következőt el tudom mondani. Korábban tanácsadóként dolgoztam, és hogyha most abba a helyzetbe helyezkedek, hogy keresek egy új épületet, egy új szolgálat számára, és kizárólag gazdasági érdekek vezérelnek engem, azaz, hogy minél alacsonyabb költségekkel oldjam meg ennek az épületnek a kialakítását, akkor a bredel épület az egyes számú befutó. A biztonság, a különböző irodák és termek rendelkezésre bocsátásának igénye, és a minden egyéb igényt kielégítő ö, igények, termek, úgy tűnik, hogy a Brédel épületben inkább rendelkezésre állnak, és inkább adottnak mondhatók, mint az alternatívaként felmerülő épületek. Tehát a két épület közül melyiket tudjuk inkább úgy helyzetbe hozni, hogy az megfelelő legyen egy fő hadiszállásnak. Úgyhogy ezeket megfontolva azt kell mondanom, hogy a Bredel viszi el a prímet számomra. De az igaz, hogy a tényeken azért kellene még egy kicsit dolgozni, mert végleges ajánlást nem, tudom, nem tudunk a mostani adatoknak a birtokában megfogalmazni. Lehet, hogy Manka úr egész más mondana, mint én, Úgyhogy ezért bocsátottam előre, hogy zárójelben teszem a megjegyzésemet. De hogyha egyfajta tendenciát kívánunk most itt kikristályosítani, akkor mindenképpen térjünk erre vissza. Köszönöm szépen. Na, nem tudom, hogy ez világosabb most már, vagy nem. Nos, az a benyomásom, hogy nyilvánvalóan a Költségvetési Bizottságon belül most már kialakult ez a helyzet, ahol több információra van szükség. Én mindenképpen azt szeretném, hogyha relatíve gyorsan ki tudnánk alakítani az álláspontokat. Nyilván van még ö, időre szükségünk, de nem három hónapra. De világosan kell látnunk, hogy ott van a működtetési költség, ami jelentős, aztán az egész rendszer hatékonysága, és az elkövetkezendő hetek során Eston Bárónő és a külszolgálat rendkívül bonyolult problémát kell, hogy megoldjon, amire egyáltalán nem számítottunk, szembe kell nézni ezzel a helyzettel. Minél előbb tudjuk biztosítani számukra a fenntartható épületet, ahol aztán hosszabb ideig tevékenyhetnek, annál jobb. És hát elég sajnálatos lenne, hogyha a késtekedés miatt a végleges helyzet, helykialakítás szempontjából még bonyolultabban, költségesebben és nem hatékonyan dolgoznának, mert egy csomó időt veszítenének, hogy koordinálják az üléseiket, és gyakorlatilag késlekedve tudnák elkezdeni ezt a közös kultúrának a kialakítását. Mi tudjuk itt a parlamenten belül, mert nálunk is volt egy olyan időszak, amikor különböző helyeken voltunk, hogy mennyire fontos az, hogy közös épületbe legyünk, hogy a közös kultúrát kialakíthassuk. Nos, azt mondanám, hogy pillanatilag nem tudunk ajánlani semmit, úgy tűnik számomra, hogy több információra van szükségünk konkrét területekről, amelyeket az előadónk is megfogalmazott egyrészt, másrészt pedig a Bredel megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ugyanis előadónk Gájer úr hajlik-e felé a megoldás felé, és ahogy Oszaliven úr is mondta, gyakorlatilag ez nem más, mint ilyen-olyan megoldás. Mert ha ezt figyelembe kell vennünk, akkor figyelembe kell vennünk azt a költséget is, ami a költözködés jelent, a bérleti díj, mert ugye el kell költöztetni a bérdelből azokat, akik most ott vannak. Ott van a Charlemagne, vagy az Isztman épület, vagy bármelyik más, amely egy EU intézmény használatában van most. Úgy tűnik számomra, hogy néhány napon belül nem föltétlenül kell részletesen és alaposan ö, felvázolnunk a költségeket a Bredel vonatkozásában, de úgy nagyjából igen, illetve az időpontokat is valahogy föl kéne vázolnunk, a jogi aspektusokat figyelembe véve, stb. stb. Ugye tíz nap múlva a február 7-i ülésünkön kellene megfelelő információkkal rendelkeznünk, hogy választhassunk a két lehetőség közül. Előadó asszony, ön szerint elfogadható ez a megoldás? megfelelőnek találom ezt a javaslatot, és nem gondolom, hogy nagyon részletes elemzése van szükségünk. A lényeg a tartalom és a helyiségek mérete olyan adatokkal, amelyek megbízhatók, és nem szeretnénk azt, hogyha elhúzódna ennek az elemzésnek az elkészítése. Persze, hát ehhez nyilván az kell, hogy az Európai Bizottság is együttműködjön velünk, és főleg a Költségvetési Főigazgatóság hiszen nyilván ö, meglepődve, vagy talán elégedetten konstatálja, hogy előadunk máshová kívánja őket küldeni, de mondjuk nem messzire. Er er Főigazgató úr azt kérte, hogy ne az utolsó lyukban üljön a költségvetési főigazgatóság, hanem megfelelő irodákban. Pontosan, de nem akarunk túl messzire sem menni a biztostól, illetve a költségvetési főigazgatóságtól. Mert akkor kollaterális hatások érnének minket, ami nem igazán lenne jó. Úgyhogy nagyon köszönöm, igazgató hogy eljött hozzánk, köszönöm ezeket az első reakciókat. Látja, nem ragaszkodunk egyetlen egy megoldáshoz, egy épülethez, vagy másikhoz hát látja, hogy hogyan értékeljük a különböző megoldásokat és lehetőségeket. Úgyhogy köszönöm a Költségvetési Főigazgatóság jelenlétét, aki egyébként azonnal el is tűnik, hogy gyorsan már is számolásba kezdjen. De köszönjük, hogy minél előbb vissza is tér hozzánk majd a szükséges információkkal február 7-én, hogy megtaláljuk a megoldást. Igazgató úr, köszönöm tehát, hogy eljött hozzánk. Van még egy icipici pontocskánk a napi renden. Ezzel kapcsolatban Monika véleményét kell meghallgatnunk egy épületről. Nem akarom elzavarni, csak lehetővé teszem, hogy eltávozhasson. És köszönöm, hogy eljött. Monika, pour Helsinki, qu'est-ce que vous nous recommandez? Tessék, Monika, mit javasol? Nagyon egyszerű, bonyodalmaktól mentes kérdésről van szó. Ez az információs iroda Helsinki-ben, neki ki kell költözniük a régi épületekből, nem tudnak ott maradni tovább, egy új épületbe kényszerülnek, ez előző épületnek az volt az előnye, hogy olcsó volt, nem volt jó állapotban, kicsit kint volt azonban, és senki nem találtott meg bennünket Helsinki-ben. Tehát mindenképp át kellett volna költözni valamikor. Kívülről jól nézett ki, belülről azonban nem. Az új épület kívülről kevésbé mutatós, de sokkal megfelelőbb, és a központban van. 35 személy fog ott dolgozni, 24 a bizottságtól, 726 ezer euró a bérleti díj, 7,3 millió euró, és hogyha tovább maradunk ott, mint három év, akkor a bérleti költségek sokkal olcsóbbak lesznek, hiszen a berendezést eh, addigra már kifizettük. 580 ezerre csökkenne így a bérleti díj. 1 millió euróért kell átépíteni az épületet, és a bizottság 60 et visszafizeti. Ki a tulajdonos az épületnek? Az AXA. Nem is mondok már ennél többet. In dem Fall wirklich Zufall, das hat nichts damit zu tun. Ähm, auf jeden Fall würde ich jetzt befürworten und... Azt javaslom, hogy döntsünk, és örülnék neki, hogyha beleegyezésünket tudnánk adni. Bien, donc votre, votre recommandation... Jó, tehát a javaslat az, hogy ne véleményezzünk. AXA, oké. Okay. Talán van valaki az AXA-tól, aki most próbálja itt ki fürkészni, hogy miket szándékozunk tenni az épülettel kapcsolatban. Tehát az előadó azt javasolja, hogy ne véleményezzünk, kiért egyet vele, kérem tegye fel a kezét, köszönöm, ki van ellene, köszönöm tartózkodás, egy darab. Jó, tehát a Költségvetési Bizottság tudomásul vette ezt a projektet, és zöld utat ad neki, és nem akarja tovább vizsgálgatni. Azt hiszem, a végére értünk a napi rendünknek, kedves kollégák, úgyhogy emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy február 7-én találkozunk legközelebb csak fél napra, 15 órakor, 18.30-kor pedig a szokásos koordinátori ülésre kerül sor. Köszönöm, és az ülést berekeztem.